Megnyitom a kokobú Szeretnék elnézést kérni a bizottság elnöke nevében. Sajnos ma nem tud itt lenni velünk. Négy órakor pedig Bar Státz úr veszi át az elnöklést, és biztos vagyok benne, hogy Liberacki úr is besegít az elnöklésbe. Szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy Envieda úr meghallgatása, aki a számvevőszegnek tagja volt, március harmadikára terveztük, de most elhalasztottuk március 17-re. Ezt a koordinátorok döntötték el. Mindnyáján kaptak a napi rendtervezetről egy másolatot. Elnézést, mondja az elnök. Nem. A jegyzőkönyv tervezetét kaptak meg a múltkori ülésről. Van-e megjegyzés ezzel kapcsolatban? Úgy látom, nem. Úgyhogy a jegyzőkönyvet elfogadottnak minősítem. Most pedig szavazni fogunk. Tájékoztattuk Önöket, hogy ma szavazásra kerül sor, úgyhogy <clears throat> elektronikus szavazás lesz, nem készszertartással való szavazás. Katalin Szorin Iván szavazó listája a csalás elleni küzdelemre való jelentés, éves jelentés 2009-es, első bekezdés 4-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Le vote est ouvert.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 elutasítottuk. Ötös módosító, megnyitom. Vatikló. Lezárom. Elutasítottuk. Hatos módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas. Amint láthatják, részenkénti szavazás lesz, tehát az első részről szavazunk. Megnyitom a szavazást az első részről. Lezárom. Elfogadtuk. Aztán szóbeli módosító a második részhez. Ki adja elő a módosítót? Madame Andreas. Madame, Madame Andreas, vous présentez votre... Andreas asszony?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 Felszólítja az Európai Bizottságot arra, hogy biztosítsa, hogy a tagállamok a beszámolási kötelezettségükben megfelelnek az elvárásoknak, és megbízható adatokat nyújtanak a megbízhatatlanság, illetve a pénzügyi visszaélések tekintetében megfelelő büntető rendszert kell bevezetni azon tagállamok esetében, akik ennek ezen jelentéstételi kötelezettségüknek nem tesznek megfelelően eleget. Rendben, ez a nyolcas módosító második része. Megnyitom a szavazást. Le vote Lezárom. Elfogadtuk. Kilences módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Tizenegyes, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Tizenkettes megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 17-es. Megint szóbeli módosító indítvány. Macovej asszony, az a javaslat, hogy Észtországot cseréljük is Spanyolországra a szövegben. Gayer úr. <clears throat> Ähm, Köszönöm szépen, elnök úr. A frakcióm szóbeli módosítót kér a szóbeli módosítóhoz. Mégpedig azért, mert úgy gondoljuk, hogy két nagyon fontos szó hiányzik. Macovei asszony megfogalmazása azt sugalja, hogy a pénzek fele, amiket a tagállamok megkaptak, csalás áldozatává vált. Természetesen ez nem igaz. A bizottságnak az a nyilatkozata valójában, hogy a szabálytalanságok, az irregularity, amelyek csaláshoz vezetnek, ez érinti a pénzek felét, ezért aztán attól függ, hogy megszavazzuk-e a módosítót, hogy a következőképpen megszövegezik-e. Nevezetesen angolul felolvasom. Aggasztja, hogy milyen sok csalás tapasztható, hogyha a szabálytalanságokat figyelembe vesszük Ausztria, Spanyolország, Olaszország, Románia és Szlovákia esetében a saját erőforrásokat tekintve, ez a pénzeknek, de a mi korrekciónk szerint a szabálytalanságoknak több, mint a felét illeti. Ez a mi javaslatunk. Mancovai asszony? Yes, to me the Igen, szerintem világos a szöveg, de egyetértek ezzel a szóbeli módosítóval is. Tehát akkor, ha jól értem, akkor mind a két szóbeli módosítót hozzáadjuk ehhez a 17-es módosítóhoz. Tehát 17-es módosító, mind a két szóbelivel megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 18-as. Megnyitom. Elnézést, Galer úr. Igen. A szocialistáknak is van egy problémája, talán a fordítás okozza, de mi úgy véljük, hogy a bizottságnak azt kellene beterjeszteni, hogy mit vélnek a csalás és a szabálytalanságok arányáról. Hogy ez nyilvánvaló legyen, hogy mi nem kérdőjelezzük meg a bizottság számadatait, tehát a vélt szócskát be akarjuk tűzni a csalás elé. Igen, alapvetően betesszük a vélt suspected szót. Bien, maintenant 18, donc avec... Tehát akkor ez volt a 18-as. Ezzel a kiegészítéssel most megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem működik? A gépe? kérdezi az elnök. Úgy tűnik, hogy nem működött mindenki gépe, tehát még egyszer megnyitom a szavazás 18-as. Lezárom. Elfogadtuk. 19-est visszavonták. Marta Andreasen asszony. Így van? Igen, visszavonták. Akkor megint szóbeli módosító jön a jelentéstevőtől, tehát a B szóbeli módosító. Mindenki megkapta ezt a dokumentumában, úgyhogy szavazzunk róla, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 20-as Módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. A kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy most a 23-as módosító jön szóbeli kiegészítéssel, ez a D szóbeli, ez is megvan a dokumentumokban, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 24-es módosító megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 25-ös. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 26-os három részben. Első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Harmadik rész. Megnyitom, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 27-es megnyitom. Lezárom. elutasítottuk. 28-as, két részben, első rész, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. Második rész, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. 29-es, megnyitom, Lezárom. Elfogadtuk. B kompromisszum, megnyitom. Clos. Lezárom. Approuvé. Nous passons à l'amendement 30. Elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy 33-as, megnyitom. 32-es elnézést, lezárom. Elfogadtuk. 33-as. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 34-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Most pedig azt javaslom, hogy a 35-östől a 41-esig egybe szavazzunk. Ha ellenzi valaki szóljon, nem ellenzi senki, akkor blokkszavazás 35-től 41-ig megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Macavai asszony? Elnézést. Technikai kiigazítás a 40-es soron, illetve módosítóban az elnökséget húzzuk ki. Donc, euh, on ne vote pas, euh... Tehát, mondja az elnök, ebben az esetben nem szavazzunk erről külön, de a titkárság följegyezte. 35-ös módosító, megnyitom. Elnézést, mondja az elnök. Tehát nem. Egyes módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító, megnyitom. Elnézést mondja az elnök. Gáler úr, köszönöm szépen, elnök úr. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy eljárással kapcsolatos problémát vet fel, nevezetesen azért, mert ez egy saját kezdeményezésű jelentés, és amit Andrásen asszony javasol eljárás, az nem lehetséges ebben az esetben, legalábbis a mi interpretációnk szerint ezért arra kérjük az elnököt, hogy utasítsa vissza a kérését, mert amit Andrea sem asszony kér, azt az elnökök értekezete kell, hogy eldöntse. Madame asszony? Uh, eh, asszony. I think he's referring to a question of procedures. Eljárási kérdésre utal. Szerintem a kérdés az, hogy erről bizottságban vagy a plenáris előtt kell szavaznunk. Nincs ezzel kapcsolatban több mondani valóm. A titkárság most tájékoztatott engem, hogy nem fogadhatjuk el. Tehát nem is értem egyáltalán, hogy miért szerepel a szavazólistán az önmódosítója. Bon, donc euh, je vous propose de... Elnök, tehát én azt javaslom, hogy tüntessük fel a titkárság javaslatára, hogy nem megszavaztatható és természetesen a plenárison be lehet újraadni. Hármas módosító. Megnyitom. Tehát ez a hármas módosító, mondja az elnök. A hármas. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Most pedig végső szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Tehát elfogadtuk 19-en mellette két tartózkodás, és senki nem szavazott ellene. Gáler úr, kérem, hogy adját a gratulációnkat a jelentéstevőnek, mert hát sajnos nem lehetett itt. Most pedig az EBB éves jelentése 2009, ez pedig egy vélemény, sőt vélemény tervezet. Un, amendement 1, le vote est ouvert. Első módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Négyes, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Ötös. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Hetes. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Hatos. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kilences. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 11. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Első kompromisszumos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ez pedig azt jelenti, hogy a 18-as jön, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Most pedig végső szavazás. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 19-en mellette, ketten ellene. Nem volt tartózkodás. Gratulálok saját magamnak, mondja az elnök. Tehát akkor, most pedig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

Hello? It's okay. Witam serdecznie w kolejnym punkcie naszego posiedzenia. Punkt numer 6. Rendben, tehát a hatos pontra térünk át. 5. A 2009 évi mentesítésről lesz szó. A tanács ajánlásai amelyeket Becsei Zsolt mutat be, a Magyar Köztársaság Nemzetgazdasági Minisztériumának államtitkára. Mint hogy Magyarország látja el a soros elnökséget. Ezen kívül Algirda Semeta urat is, az adóügyért és vámunióért, valamint az ellenőrzésért és csalás elleni küzdelemért felelős biztost is üdvözölni. És megadom a szót Becsei úrnak. Mr. President, ladies and gentlemen, honorary member. Nos, hölgyeim és uraim, elnök úr, tisztelt eh, parlamenti képviselők, Semeta biztos úr. Először is Hadd mondjak eh, köszönetet azért, hogy lehetőségem van a magyar elnökséget itt képviselni, de mielőtt még megkezdeném beszédemet, elmondanám azt is, hogy hát örömmel veszek részt ezen az ülésen. Még két évvel ezelőtt sem gondoltam volna, hogy ebbe a székbe kerülök át, hiszen akkor még magam is parlamenti képviselő voltam, de hát ilyen az élet. Most a mm, magyar elnökség nevében szólalhatok fel, és bízom benne, hogy segíthetek majd szorosabb kapcsolatot kiépíteni önökkel. Nos, tehát a hosszas bemutatóm után halljuk a bevezető megjegyzéseket. Hölgyeim és uraim, tehát. Ja, még egy valamit megemlítenék. Korábban ugye azt a szabályt hoztam meg, hogy majd mindig az anyanyelvemen beszélek, de aztán végül mégis úgy döntöttem, hogy angolul beszélek, talán így könnyebben követhető lesz a mondani valom. Nos tehát. Tehát nagy örömmel jöttem ide, és nagy megtiszteltetés nekem, hogy a szerződés által ránk rót szerepet a tanács nevében én teljesíthetem. Nevezetesen a tanács által a bizottságnak a 2009-es költségvetés végrehajtásával kapcsolatos mentesítésről szólnék. A javaslatot az ECOFIN tanács február 15-én fogadta el, és azt továbbította az Európai Parlament felé. Alapos vizsgálat eredménye ez az ajánlás, amelyet az utóbbi néhány hónapban végzett a tanács az Európai Unió 2009-es évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban, nevezetesen ugye a bizottságnak az Európai Számvevőszék által kinemzett munkásságáról. Emeljem, hadd emeljem ki a tanács négy fő gondolatát az ajánlásokkal kapcsolatban. Először is a tanács köszönti a számvevőszék által is felismert javulásokat, előrelépéseket, főleg a kohéziós szakpolitikai területen, és összességében a hibaráta csökkenését is. A második megjegyzés a tanács részéről az, hogy a tanács aggódik, aggályt fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a számvevőszék elemzése hát negatív a költségvetés számottevő részével kapcsolatban, és minden érintettet felszólít a tanács arra, hogy javítsa az EU források kezelését. Ezen kívül a tanács úgy gondolja, hogy a jelenlegi programozási időszak szabályozási keretei megfelelőek, de a programok és rendszerek további egyszerűsítésére van még szükség. A negyedik megjegyzésünk a tanács emlékeztet annak fontosságára, hogy átlátható és jól működő visszafizettetési és pénzügyi korrekciós rendszereket vezessünk be a bizottságban és a tagállamokban is. Hölgyeim és Uraim, kedves volt kollégák, most eh, hadd mutassam be egy kicsit részletesebben a tanács álláspontját, illetve indoklását, amely a mentesítési eh, javaslathoz vezetett. Először is a tanács elégedetten nyugtázza, hogy a számvevőszék most már zsinórban harmadik évben erősíti meg, hogy az éves elszámolás megfelelően tükrözi az unió pénzügyi helyzetét és cashflowját. Ez igen nagy eredmény. A számvevőszék felismert elismerte azt is, hogy a eh, tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége javult. Az utóbbi néhány évben folyamatosan csökkent a hibák aránya, a legvalószínűbb hiba mennyisége most 2 és 5 százalék között van a becslések szerint. A tanács különösen elégedett azzal, hogy igen jól látható eredményeket sikerült elérni a kohéziós területen, ahol mind a bizottság, mind a tagállamok igen komoly lépéseket hoztak, és ezeknek már látható most az eredménye. A tanács örömmel veszi tudomásul azt is, hogy a becsések szerint csökkent azon kiadásoknak az aránya ezen a területen, amelyek a számvevőszék eredményei szerint nem voltak visszatéríthetőek. Ez egyébként a korábbi két évben jellemző 11%-ról 2009-re 3%-ra csökkentek. Ez az információ fontos jelet hordoz az európai polgárok és adófizetők felé. Most a pénzügyi és gazdasági válság ideje alatt, amikor sok tagállamban a nemzeti költségvetést csökkenteni kell, és a kifizetéseket szigorúan korlátozni, ellenőrizni kell, ugye hát mi magyarok ezt jól tudjuk, az európai polgárok különös figyelemmel követik majd az EU források megfelelő elköltését, és így bizonyára örömmel veszik majd, hogy a számvevőszék javulást Nyugtázott ezen a területen. Reméljük, hogy a további években is folytatódik majd ez a pozitív trend. Ezen pozitív üzenetek, megjegyzések mellett sajnos összességében még mindig messze nem kielégítő az eredmény, így aztán továbbra is keményen kell dolgozni a helyzet javításán. A költségvetésben foglalt kifizetések igen komoly része még mindig számottevő részben hát hibáktól szenved, és a felügyelet és ellenőrzési rendszerek is csak részben voltak hatékonyak. Ez sok szakpolitikai területet érint, főleg például a mezőgazdasági és természetes erőforrások területét, ahol hát némileg még nőtt is a legvalószínűbb hiba aránya a szemvőszék becslése szerint. Ezért aztán a számvevőszék a 2009-es évre korlátozó véleményt adott ki, és eh, hát eh, ismét nem sikerült eh, pozitív megbízhatósági nyilatkozatot elérni. Ezért aztán a tanács emlékeztet arra, hogy fontosan, fontos folyamatosan ellenőrizni az EU kiadásainak irányítását és ellenőrzését, és javítani kell a felügyeletet és az ellenőrzést a következő években is. De vajon hogyan lehet a szabálytalanságokat a legmegfelelőbben csökkenteni, és hogyan érhetünk el elfogadható eredményt? Nos, a tanács úgy gondolja, hogy az idén ebben az évben legalábbis elért javulások és a hiba arány számottevő csökkenése komoly részben a 2007-13-as programozási időszakra bevezetett szabályozási keretrendszer eredménye. Világosabb szabályokra és hatékonyabb szabályozási szerkezetekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak ezek az új szabályozások, és mivel most már csökken az új, illetve nő az új programozási időszakhoz tartozó kifizetések aránya, ez a jobb audit eredmény is mutatja, hogy jó irányba haladunk. Az új programozási időszakra behozott rendelkezések a megfelelő irányba mutatnak, ezt az utat kell tovább járni, sürgős, sietős változtatások nélkül. Mindazonáltal a programok és a menedzsment rendszerek további egyszerűsítésére van szükség. A meglévő szabályozás bonyolultsága továbbra is aggodalomra ad okot. Sok területen a szabályoknak világosabbá kell válnia, érthetőbbé kell válnia, koherensebb és egyszerűbben alkalmazhatóvá kell válnia. Ez igaz úgy az operatív programokra, a pénzügyi irányításra és a közbeszerzésre is. A tanács ebben a kontextusban üdvözli a bizottság a javaslatát is, amely szerint fel kellene vizsgálni a pénzügyi szabályzatot, az ügyi rendeletet. A tanácsi javaslatok illetve a tanács még nem végzett a javaslatok részletes elemzésével, de nyilvánvaló, hogy a 2009-ben azonosított, a számvőszék által azonosított problémákkal foglalkozni kell. Várom ezért a következő hónapban az intézmények között zajló párbeszédet. A következő több éves pénzügyi keretrendszer programjaival kapcsolatban is egyszerűsítésre van szükség. Nem Emlékeztetnék azonban mindenkit arra, hogy az egyszerűsítés nem árthat az ellenőrzés hatékonyságának. Végezetül hadd szóljak az átlátható és hatékony visszafizettetési és pénzügyi korrekciós rendszerek fontosságáról, ami egyébként úgy igaz a bizottságra, mint a tagállamokra. A jól működő korrekciós eh, mechanizmusok létfontosságuk a, az unió pénzügyi érdekeinek eh, védelme szempontjából, és fontos, hogy a kifizetések haszonélvezői tudjanak arról, hogy amint problémákra derül fény, a tévesen, hibásan kifizetett összegeket vissza kell fizetni. Ebből a szempontból nincsen kegyelem. Ezen kívül a megfelelő korrekciós és ellenőrzési rendszer a bizottságnál arra ösztönzi a tagállamokat is, hogy javítsák a visszafizetetési mechanizmusaikat, hogy a pénzügyi károkat elkerüljék. Ezen kívül a megfelelő átláthatóság és pénzügyi korrekció eh, rendszer illetve hát a hibásan elköltött összegek visszafizetési rendszere biztosítja arról az európai polgárokat, hogy az európai előirányzatokat a lehető legfelelősség teljesebben és el, az elszámoltathatóság figyelembe vételével használják fel. Ezzel ugye visszatérünk a pénzügyi válság témára, amely különösen fontosra teszi azt, hogy megnyugtathassuk a polgárokat. Ebben az időpontban, ugye az éves költségvetés nehézkes, problémás vitai után nem küldhetjük újra azt a jelet a polgárok számára, hogy irányíthatatlan, kezelhetetlen lett az ő költségvetés, hiszen ez káros lenne a tanács és a parlament számára is, és általánosságban az Európai Unió számára is. Fontos, hogy egyértelmű jelet küldjünk az ismert adatok alapján. Nevezetesen a számvevőszék megerősítette, hogy az EU kifizetések jogszerűsége és szabályossága 2009-ben javult. Jó irányba haladunk tehát, ezt leszögezhetjük. A sok éves munka látható eredményeket hozott, és az, hogy az EU finanszírozás jobb irányítását és ellenőrzését kértük, eredményre vezetett, ezt hát, megvalósította a bizottság és a tagállamok is. A február 15-i Jakofin tanács nyugtázta a szemvőszék által azonosított javulásokat. A bizottságot és a tagállamokat emlékezteti a tanács arra, hogy további eredményekre, további előre lépésekre van szükség a további években, de a 2009-es eredményeket ezzel együtt rendkívül bíztatónak eh, tartjuk, ezért eh, megadjuk a bizottságnak és az Európai, illetve azt javasoljuk az Európai Parlamentnek, hogy adja meg a bizottságnak a 2009-es költségvetéséről szóló mentesítést. Végezetül hagyj egyezzem meg még, hogy 22 szervezet van, jogi személyisége rendelkező szervezet az EU-ban. Nos, azzal együtt, hogy pénzügyi irányításukat ezek az intézmények még bőven javíthatnák a jövőben, a tanács azért azt javasolja, hogy ők is kapják meg a mentesítést. Ezen kívül a mentesítés javaslatát fogadta el a tanács a hat végrehajtó hatóság és az öt közös kezdeményezés tekintetében is. Köszönöm szépen a figyelmet, és várom a megjegyzéseket és kérdéseket, illetve a vitát. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük szépen, államtitkár úr, Becsei államtitkár úr. Nagyon jó, hogy most más szerepben láthatjuk a volt kollégánkat. Most a tanács nevében beszél hozzánk. Talán ez jó előjel a jövőre nézve, hogy egységesebb lett az Európai Unió. Hölgyeim és uraim, hagy kérjem meg Algeda Semeta urat, hogy szóljon hozzánk a bizottság részéről. Öné a szó, biztos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Becsei államtitkár úr, tisztelt képviselők, Köszönetet szeretnék mondani a magyar elnökségnek és a tanácsnak az ajánlásokért, amelyben a tanács a mentesítés jóváhagyását kéri a 2009-es évre. Annak ellenére, hogy 2009-ben nagy előrelépést értünk el, még ma van sok gyenge pont, és még sok munka vár minden EU programban szereplőre, nem csak az Európai Bizottságra, hanem a tagállamokra is amelyek az Európai Uniós költségvetés 80%-át kezelik. Először csak részben eredményes az ellenőrzés és irányítási rendszerünk. Jobban kell megtervezni a 2000 helyét, 2013-as új programokat, csak akkor működnek majd teljes mértékben, ha megfelelően hajtják végre őket a bizottság szervei és a tagállamok nemzeti hatóságai. Másodszorban a pénzügyi korrekciót és a visszatéréseket illetően időben kell ezeket, és teljes mértékben és megbízható adatokkal ellátva a bizottság felé eljutatni. Ez mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a hiba százalékot csökkentsük, és hogy az EU pénzek azokhoz jussanak el, akiket illet, és akiknek szüksége van hozzá. Az Európai Bizottság proaktív, preventív eszközöket alkalmaz, például a kifizetéseket fel is függesztheti. Harmad részben. Minden pénzügyi szereplőt felelősségre vonhatóvá kell tenni. Az EB-n elősége hogy a tagállamokat beszámoltassa, és jelentéseiket bekérje. A bizottság a pénzügyi tervet illetően azt javasolja, hogy egy éves jelentés, pénzügyi szemviteli jelentést nyújtsanak be a tagállamok. Véleményem szerint ez a legjobb módja annak, hogy megbízható biztosítékot adjunk arra, hogy az EU pénzeit megfelelően ellenőrizzük. És hogy a tagállamok felelősségre vonhatóságát, beszámoltathatóságát megerősítsük. A bizottság várja az erről szóló vitát. Jövő héten lesz egy szeminárium Brüsszelben, amelyre meghívjuk a képviselőket, a tanácsot, a nemzeti hatóságokat és a bizottság főigazgatóságait. Végül. A szabályok összetettsége a hibák fő forrása. A bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy egyszerűsítse ezeket a <clears throat> juttatások eljuttatása érdekében, például a pénzügyi szabályzat felülvizsgálata nagyon fontos. Ezen kívül a jogalap is nagyon fontos a következő generációs programokra nézve. Ezen kívül úgy gondolom, hogy ez a mentesítés lehetőség mindenki számára, hogy beazonosítsuk azokat a lépéseket, amelyeket azonnal meg kell tennünk. Mi a feladatunk az EU-s programok következő generációja területén, annak érdekében, hogy ezek költséghatékonyak legyenek és hozzáadott értéket teremtsenek. Köszönöm. Mr. Commissioner, Köszönjük. Hárman kértek szót. Elsőként a kérdezem, hogy a politikai frakciók nevében a koordinátorok közül ki szeretne először hozzászólni, még mielőtt az egyéni képviselői hozzászállásokra térnénk rá. Senki sem? Káci Márkákis úr, koordinátorként? Igen, parancsoljon. Rapporteur, I would like to... Igen, előadóként, hogy pontosabban fogalmazzak. A hetes napi rendi pontnak ön az előadója, de most... Jó, rendben, akkor Kérem, várja meg a sorát, várja ki a sorát először is. Fjellner úr következik, parancsoljon. Kicsit összezavarodtam. Lehet, hogy átfedések vannak. Akkor legyen a következőképpen. Kérdéseket intézek az államtitkár úrhoz, és arra koncentrálnék, hogy a tanács mit javasolt a mentesítéssel kapcsolatban, aztán majd visszatérünk a Kacinarkakis jelentésre és a úra. Ha ez mindenkinek megfelel, meg is mondom miért. Jó volt hallani a tanács felvezetőjét, hogy hogyan érvel a tanács e tekintetben. Két dologra szeretnénk még egy kicsit hallani. Először is szeretném, hogyha a tanács bővebben is beszélne a következőről. Ha jól tudom, akkor nem egy hangú döntést hoztak, három tagállam is volt, amely tartózkodott ezúttal. Amennyire tudom, a korábbi években erre még nem volt példa. Mi volt? Valóban így volt-e, és igen, mi volt ennek az oka? Valószínűleg valamilyen nyilatkozatot is tettek, ami persze nem az elnökségé, nem a tanácsé, de fontos lenne erről tudnunk. Másodszorban jó lenne, ha bővebben szólna arról is, hogy a nemzeti menedzsment nyilatkozatokkal kapcsolatban tanácsban beszéltek -e erről, amikor a mentesítésről tárgyaltak. Jó néhány, tudjuk jól, hogy vannak problémás területek, amelyekre eh, rá mutatott a mezgazdaság, a regionális alapok például. Ebben a házban régóta beszélünk arról, hogy végre magukénak vallják a tagállamok, felelősséget vállalnak a tagállamok ezen programokért. Érdekes lenne hallani az ön véleményét, illetve arról, hogy a National Management Declaration témája felmerült-e a tanácsi tárgyalások során, illetve hogyan kívánnak nekünk segíteni abban, hogy egy pozitív DASZ elérhető célé váljon, illetve hogy a pénzek elköltését jobban tudjuk ellenőrizni. Ezek lennének a kérdéseim. Köszönöm. Köszönjük. akkor gyűjtsük össze a kérdéseket, és akkor majd ezekre egyszerre válaszol az ámtitkár úr. Szondergárd úr, parancsoljon öné a szó. Tak, og øh, tak til ministeren for redegørelsen fra øh, øh, Köszönöm szépen, köszönetet szeretnék mondani az államtitkár úrnak. Két kérdésem azonban azért lenne. Ön hangsúlyozta, hogy nagy előrelépéseket tettek bizonyos területeken. Ha jól értettem, akkor ön említett egy százalékos arányt. Ez pedig az új szabályoknak megfelelően került kiszámításra. De ez azt jelenti-e, hogy önök kizárták annak a lehetőségét, hogy statisztikai hibák merüljenek fel. Például számoltak-e azzal a lehetőséggel, hogy visszaesés következik be jövőre. Mert hogyha a helyzet azért javult, mert új szabályok vannak, akkor feltételezem, hogy a szabályok jövőre is érvényben lesznek. Tehát ön optimista-e, mi szerint ez állandó pozitív eredményeket hoz-e majd? Második kérdésem. A tanácsban hogyan áll a vita a nagyobb tagállami felelősséget illetően. Volt egy pénzügyi csústalálkozói közlemény, mi a bizonyítéka annak, hogy nagyobb felelősséget vállalnak a tagállamok? Harmadik kérdésem, amikor az ügynökségekről és az Európai, Bizottságokról, Európai Bizottságról beszélünk, ebben a szakbizottságban szeretnénk kérdéseket feltenni önöknek, és szeretném tudni, hogy az államtitkár úr tud-e válaszokat adni azokra a kérdésekre, amiket a tanácsnak felteszünk. Köszönöm. Very much. Köszönjük, képviselő úr. Ivanov asszony a következő, aki mikrofon nélkül reagál az elnök úr felkérésére. A, az idővel próbálunk spórolni, Konkrét kérdéseim nincsenek az államtitkár úrhoz, csak az általános vitában hozzá szeretnék hozzászólni. Konkrét kérdése van még valakinek, vagy nem? Jó, akkor ha ennyi konkrét kérdés lett volna, nem, Kacimárkaki szúr még nem tudja magába folytani a kérdéseit. Parancsoljon. Remark? Okay. Megjegyzés is lehet? akár száz kérdést is fel tudnék tenni, de először is szeretnék köszönetet mondani az elnökségnek, amiért fokú nyitottságról tett tanúbizonyságot, valóban roppant nyitottak felénk, és változást is vélek felfedezni ez ügyben. Ugyanakkor a tanácsnak mégiscsak el kell mondanom azt, hogy kis és kizofrén az, amit bemutatott nekünk. Mivel? Egyrészt a tanács európai intézmény kalapját, sapkát viselve azt mondja itt nekünk, hogy azt kéri közben, hogy szabályszerűbbek legyünk, jogszerűbbek leszünk, ezt olvashatjuk is az ajánlásban. Ugyanakkor a tagállamok maguk azok, akiknek problémáik vannak azzal, hogy a bizottságtól kért szabályokat betartsák. A legjobb példára talán az Egyesült Királyság. Egyike azon három tagállamnak az Egyesült Királyság, amely nem írta alá a tanácsi e, állásfoglalást, tartózkodtak. Ez egy új fejlemény, most először fordult elő, hogy a tagállamok tartózkodtak. Svédország, Hollandia és az Egyesült Királyság tette ezt, mert nem támogatták. Nem elégedettek azzal, hogy hogyan költik el az európai pénzeket, európai forrásokat. Ugyanakkor pont az Egyesült Királyság az, ahol 2010-ben minden programot meg kellett eh, szakítani. Most akkor pontosan mi is a céljuk? Beszámoltok arról, hogy 16 évi, éve mondják azt, hogy nincs pozitív eh, DASZ eh, igazoló nyilatkozat, és hiszem, hogy itt az ideje, hogy végre megvizsgáljuk a részleteit annak, hogy hogyan tudunk változtatni a helyzeten. Köszönöm szemet a biztos úrnak, aki valóban együttműködő se hajlandó. Őszintén megmondom, az együttműködő tagállamokat meg kell nevezni, és perengére kell állítani azokat, akik nem működnek együtt. Az Egyesült Királyság igen skizofrén, egyrészt e, e, átláthatóságot, szabálykövetést követelnek tőlünk, ugyanakkor ők maguk sem tartják be a szabályokat. Felteszem magamnak a kérdést, felmerül bennem a kérdés, milyen taktika ez? Hiszen valóban egy bizalommi válság van, Ön volt képviselőként, talán a legjobb képviselő most a tanácsnak. Mit csak a tanács, a bizottsághoz elnézést fordulhatunk, sajnos azonban a, a bizottság nem tudja szállítani az eredményeket, mert a 80%-át az uniós pénzeknek maguk a, a közös sen költik el, közös végrehajtásban költik el, és pontosan a tagállamok részéről hiányzik az átláthatóság. Visszatérve Fjellner úr kérdésére, a National Management Declaration a nemzeti végrehajtási nyilatkozatok területén pont a tagállamok azok, akik nem számolnak be megfelelően arról, hogy hogyan hajtják végre a költségvetést. Szemet a biztos úr nem beszélt erről közvetlenül, de a Kokobu val szorosan együttműködik ezen a téren. Nos, az Európai Bizottság fel fogja kérni őket arra, hogy legalább eh, nem, hanem is pénzügyminiszteri szinten, ahogy azt mi eh, kérjük már öt éve a parlament részéről, hanem legalább em, alacsonyabb szintű nyilatkozatokat eh, adjanak ki mindenképpen. Hollandia tekintetében például nagyon kiváló eredményeket látunk. Van azonban a, az összes többi tagállam, aki semmiféle nyilatkozatot nem ad nekünk. Hogy lehet az, hogy az egyik részről teljesen elfogadható az, amit mond, teljesen megfelel annak, amit mi mondunk itt a parlamentben, de hát nem mi hajtjuk végre az unió költségvetését, nem mi költjük el a pénzeket, hanem önök, a tagállamok, a kohéziós alapok esetében például a számvőszék beszámolója szerint, és hát a számvőszéknek aztán tényleg hihetünk, hogy a kohéziós pénzek 30 százalékában probléma van, és ezeknek nagy részét már korábban lehetett volna azonosítani. A mentesítést javasolják pozitív DASZ nélkül. Hogyan lehet ez, hogyan lehet javítani a helyzeten, mit lehet tenni annak érdekében, hogy véget vessünk ennek a skizofrén helyzetnek, hiszen ez valóban skizofrén. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, Kontasz úr kérdezne, vagy általános megjegyzése van az elhangzottakkal kapcsolatosan? Ha kérdései vannak, akkor, vagy hát ha nem kérdés, akkor először hallgassuk a válaszokat a kérdésekre. De kérdéseim lennének Hazimárkákis úrhoz hasonlóan. Mert először is az államtitkár úrnak köszönetet szeretnék mondani a tanács állásfoglalását illetően, amit beterjesztett, de felírtam azt, hogy azt mondta, hogy a tanács aggódik. Hát jó társaságban van, mert mi is aggódunk. Főleg az aggaszt minket, hogy a tanács és a tagállamok magatartása, amikor pénzügyi kérdésekről van szó, egyre kevésbé érthető, hiszen a pénzügyi kérdésekben nem ismerhető fel többé, hogy mi a tanács irányvonala. A múlt évben 2011-es költségvetéssel kapcsolatban a nemzeti hatóságokkal éjszakákon keresztül vitatkoztunk arról, hogy a jövőben milyen legyen a pénzügyi magatartásuk, és arról, hogy az Európai Unió költségvetése hogyan alakuljon. Aztán nekem ez a feladatom. De van egy másik feladatom is, ellenőrzést kell végeznem. Akkor én is aggódom, mint Hacimárkákis úr. Azzal foglalkozunk, hogy az európai tagállamok egyszerűen hogyan nem megfelelően költik el az európai pénzeket. Ezek ugyanazok a tagállamok, amik azt követelik, hogy a költségvetés csökkentsük. Tehát az ECOFIN-ban hogy alakult a helyzet? A tanács a tagállamokkal mennyire vitatja meg ezeket a kérdéseket, mennyire vetik fel? mert én úgy gondolom, hogy például a mentesítés esetén, hogyha bizonyos tagállamok tartózkodnak, ami előfordult, ugye? Hát akkor ugyanazokról a tagállamokról van szó, akik kezelik ezeket a pénzeket, elköltik őket. Ami a kezelési rendszereket illeti. Két szintet kell megkülönböztetnünk. Először is az ellenőrzési rendszer nagyon összetett, például a mezőgazdaság területén, és ott elfogadhatóak a hibakvóták, de ugyanakkor azt látjuk, hogy a számvevőszék az éves jelentésben azt mondja, hogy a tagállamok felelősségeit nem megfelelően teljesítették a tagállamok. Itt ugyanazokról a tagállamokról van szó, akik aztán panaszkodnak, hogy tisztában kell kezelni a pénzeket. Hát persze, akkor nyitott ajtókat döngetnek, csak az a kérdésem, hogy a tagállamok valóságban mit tesznek, hogy a saját elvárásaikat, a saját követeléseiket valósá tegyék. Very much. Now I'd like to ask Ines Ayres. Köszönöm. Ines Ayres kérne felszóljon hozzá. Nos, köszönöm azt, elnök úr. Én hát nem tudok ellenállni a kísértésnek, hogy a Becsei úrnak kérdést tegyek föl, ugye így a barikád másik oldala felé címezve most már. Én is azt szeretném tudni, hogy esetleg be tudná számolni arról, hogy a bizottság, illetve a tanácsnak mi az álláspontja, és a magyar elnökségnek mi az álláspontja. Eddig ugyanis nem sikerült elérni, hogy a tanács nekünk legalább megmondja, hogy a egyéb intézmények számára a mentesítés megadása során ugye tavaly a spanyol elnökség megállapodásra jutott. Nem kétlem, hogy jó a szándék, és megvannak a magyar elnökségben a képességek, de mielőtt tovább haladnánk a mentesítéssel. Szeretném pontosan tudni, hogy milyen dokumentumok állnak rendelkezésre, hiszen még a kérdésekre sem kaptuk meg a választ, ami tavaly azért legalább megszületett. Tehát a megközelítések sükre vagyok kíváncsi, ugyanis mi nem lépünk tovább, amíg konkrét hát, információkat és dokumentumokat nem kapunk az ülések előtt. Thank you very much. And... Köszönjük, képviselőasszony. Ingeborg Kressle a következő hozzászóló. Also, Nos hát, nem is akartam szót kérni. Mert azt gondoltam, hogy talán majd az árnyék jelentéstevők szót kérnek bekiabálás, de szót is kértünk. Jó, akkor köszönöm, de azért lenne még egy kérdésem. A tanácsi mentesítést illetően szerettem volna arról hallani, hogy mi lesz ennek a sorsa, és mi az álláspontjuk, mert úgy hallottam, hogy születik majd egy Memorandum of Understanding, amelyet majd szerdán nyújtanak be. Hát ezt nem egészen értem. A tanács és a parlament között egy Memorandum of Understanding? Hát ez eléggé korlátozná a mi jogköreinket, úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy a tanács mentesítését illetően ugyanebbe a szellembe járnak el? Németországban nagy a vita jelenleg egy miniszterünknek a doktori munkáját, illetően ő kimásolta a doktori munkáját mindenféle művekből, és amikor nézem a mentesítést, én ezt látom itt is. Csak hogy nem elég a kivágás beillesztésnél, hogyha egyszerűen az évszámot cseréljük ki. Úgyhogy természetesen itt érdek összeütközésekről is szó esik. A tanácsban hogyan látják ezeket az érdek összeütközéseket, és a projekt végrehajtásoknál mikor láthatunk valós javulást. Köszönöm. Thank you very much. I have still one... Köszönöm szépen. Még egy felszólalónk van. Ivanova asszony. A szemvevő mm, széket kérdezem, hogy kívánok felszólalni. Ivanova asszony szó tehet. Köszönöm szépen. Nos, én a bizottsággal kapcsolatban szólnék fel, hiszen a bizottság mentesítéséről beszélünk, de hát most lehetőségem nyílik a magyar elnökség fel is kérdéseket címezni, úgyhogy ezt is megtenném. A legtöbb kérdést, amit meg akartam kérdezni, már korábban felvetették, de azt azért megkérdezném, hogy Soros elnökségként mit lehet tenni a nemzeti irányítási nyilatkozatokkal kapcsolatos konszenzus eléréséért? És hát ez egyelőre a kérdésem, később a bizottsággal kapcsolatban majd még felszólalnék, ha lehet. Lehet, mondja az elnök. Garvanti úr. Nos, köszönöm, elnök úr. Csak egy rövid kérdést, ha szabad. A demokrácia egyik alap eleme a politikai felelősség és a politikai elszámoltathatóság. úgy tűnik, hogy európai szinten már a 16. évet éljük, amikor nincsen valódi politikai elszámoltathatóság. Az államtitkár úrtól én azt kérdezném, mint a 27 tagállam képviselőjétől, hogy hogyan lehetséges az, hogy a az egyik ilyen alapvető érték a politikai felelősség és elszámoltathatóság európai szinten, hogy, hogy még mindig nincs biztosítva. A tagállamok részéről ez miért nincs még biztosítva, miért nem vállalják még mindig a politikai felelősségüket. Ezt senkinek nem tudom gyakorlatilag elmagyarázni, senki kívülállónak, hogy a tagállamok nem vállalnak politikai felelősséget nem az irányítási nyilatkozatokról beszélek, mert azok engem nem érdekelnek, hogy őszinte legyek. Politikai testület vagyunk, egyéb politikai szervezeteket irányítunk, úgyhogy ez lenne a kérdésem önhöz. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A szemvevőszék nevében Kerülajti asszonynak adnék szót. Tessék. Köszönöm, elnök úr. Nos, hát természetesen a számvevőszék nem szeretne belemenni a politikai vitába, de megragadnám azért az alkalmat, hogy elmondjam, hogy a számvevőszék igen örül, hogy a tanácsi vitába, tanácsi egyeztetésekbe bele szólatot, részt vehetett a 2009-es mentesítés kapcsán, és a számvevőszék örömmel nyugtázza, hogy javaslatait elfogadták. Nincs különösebb kifogásunk az audit eredményének értelmezésével kapcsolatban, de felhívnánk a figyelmet arra, hogy nagyon óvatosnak kell lenni, és a következő évek eredményeit nagy figyelemmel kell követni, hogy a pozitív tendencia valóban fennmarad-e. Minden esetre az audit folyamattal kapcsolatos megjegyzéseket örömmel nyugtáztuk. Köszönjük. Valóban velős és összefogott hozzászólás volt ez. Ah, Madame McAvey, are you... McAvey asszony, amint készen áll, és hajlandó hozzászólni. Nagyon szeretne, vagy csak ke- kicsit szeretne hozzászólni, hogy az időnk vészesen. A titkárság figyelmeztetett, hogy szeretne hozzászólni, de nem vagyok benne biztos, hogy még mindig így van-e. Kérem. Igen, a Libében voltam szavazni, A bizottság mentesítésével kapcsolatban szeretnék kérdéseket föltenni, ez a következő napi rendi pont, ha nem tévedek. Köszönöm. Államtitkár úr, kérem, próbáljon reagálni ezekre a kérdésekre. Bő 10 percünk van erre. Kérem, osszam meg ö, ö, velünk a tapasztalatait, milyen most ebben az új minőségében a tanács elnökségének képviseletében itt lenni, hogyan hasonlítaná ezt össze azzal, amikor képviselőként ült a padsorokban. Parancsoljon! Thank you very much, uh, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Először is hadd reagáljak rögtön a utoljára feltett kérdésére. Valóban más ez a szerep, hiszen amikor Ayala Sender asszonynal és önnel a közlekedési bizottságban dolgoztunk együtt, ez valóban szép élmény az életemben, hát szép emlék az életemben, és őszintén szólva, hazatérve, másik székbe átülve, megváltozik a helyzet, meg kell barátkozni azzal, hogy 27 tagállammal van dolgunk, vannak egyenlő tagállamok, és vannak, akik még egyenlőbbek, tehát roppant összetett és a helyzet de köszönöm, elnök úr, hogy utalta múltamra. Remélem, hogy fel tudok nőni a várakozásokhoz ezen minőségemben is. Nos, igazán röviden. A tanácsban a három említett tagállam tartózkodásának kérdése. Való igaz, három tagállam tartózkodott a tanácsi szavazás során. Talán mindenki tudja már, hogy egy oldalú nyilatkozataikat eh, kiadták, ezeket elfogadtuk, de a szavazatok 85%-a tanácsban mégis a javaslat mellett szólt, 24 tagállam volt ez, tehát meggyőző volt az a többség, amire számíthatunk, amire támaszkodik ez a javaslatunk. That three, that, uh, these three... Hadd említsem meg azt is, hogy a ez a három tagállam tartózkodott. Nem ellene szavazott a javaslatnak, hanem tartózkodott. Ez nem ugyanaz. I don't have the authorization to... Na, én nem mondhatom hogy melyik három tagállam volt, ezt valaki más megteheti, de azt hiszem, hogy egyértelmű a helyzet e tekintetben. Vannak tagállamok, amelyek úgy vélik, hogy ez eh, hogy ők szigorúbbak tagállami szinten, mint amit mi várhattunk, vagy mi, mi várunk az uniós végrehajtási szabályok formájában. De még ezen tagállamok is elismertik a számvevőszék ki eh, audit jelentés eredményeit, és úgy vélem, ők is szerettek volna 2009-es költségvetés ellenőrzésében és felügyeletében előrelépést, javulást elérni. Ugyanakkor az előttünk álló tárgyalások során, és ez az üzenet ennek a szavazásnak, a pénzügyi rendelet módosításáról szóló tárgyalások új lehetőséget kínálnak majd a tagállamok, az intézmények, a bizottság, a tanács és a parlament számára is, hogy ezeket a felvetett kérdéseket újra átgondoljuk. Minden esetre Uh, mégiscsak jó irányba haladnak a dolgok, a pénzügyi igazgatás jó irányba halad, azt nem mondhatjuk, hogy uh, romlott volna a helyzet. Ami a politikai felelősséget illeti, hogy egy újabb kérdésre ugorjak, valóban mindannyiunknak eh, van felelőssége, de a tanács és a parlament viseli elsősorban a költségvetésért a szerződések alapján az unió részéről politikai felelősséget. Tehát ez a két intézmény közvetlenül eh, felelős, a Lisszaboni szerződés rendelkezéseit pedig eh, be kell tartanunk. Tehát, ha politikai felelősségünket a parlament vagy a tanács szempontjából vizsgáljuk, és hogyha akkor azt láthatjuk, hogy az a legfontosabb, hogy kövessük a szabályokat. Azaz, elemezzük alaposan a szemvevőszék jelentősét, és megvizsgáljuk, hogy ezen szemvevőszék jelentés alapján javult-e a helyzet, illetve hogy milyen intézkedéseket tehetünk a további javulás elérése érdekében a hibarány csökkentése terén például jelentős javulásról számolt be a szemvőszék, legalábbis ebben egyetértettek a tagállamok a tanácsban, tehát valóban jó úton haladunk, de tovább kell haladnunk ezen a megkezdett úton. Ez a politikai szerepünk. Persze, a tagállamoknak és a tagállami nemzeti számvevőszéknek is roppant fontos szerepe van, és pont a tagállamoknak kell elszámolni a szavazóikkal szemben, hogyha e, hiba történt, hogy visszaszerezzék a nem megfelelően elköltött pénzeket, e, megfelelő szankciókat hozzanak, nekik kell a szavazók szemébe nézni, és a szavazók irányába elszámolni. Special issue which I would like to raise. Egy újabb sajátos kérdés, amit föl kell vetni, ez a mentesítési mechanizmus a tanácsban. Bár azért jöttem ide, hogy az Európai Bizottság mentesítési eljárásáról beszéljünk, tulajdonképpen ezért vagyunk ma itt. Megint csak a szerződés alapján, hiszen nem csak a tanács közös álláspontját kell képviselnem, hanem a szerződés szellemét és betűjét is. Nos, a szerződés alapján a mentesítést az egész 2009-es költségvetés bizottsági fejezetére adjuk, hiszen ők kezelik, hajtják, végre igazgatják a költségvetést. Ugyanakkor Other type of cooperation. Although... Másfajta együttműködés terén is előre kell lépnünk. Bár a számvevőszék jelentése alapján és a belső ellenőrzési jelentések alapján különleges eh, szabálytalanságra, szabályszerűtlenségre nem derült fény az intézmények részéről, beleértve a tanácsot, a parlamentet vagy a bizottságot, de annak érdekében, hogy a tanács és a parlament együttműködése javuljon a megfelelő keretem belül, szeretnénk előre lépni, ezért azt hiszem, hogy a következő hetekben, az előttünk álló hetekben, mint egy reagálva, válaszolva a parlament álláspontjára, remélhetőleg nem sokára egyfajta ajánlatot tehetünk majd az Európai Parlament irányába egy megállapodásra. Legyen az Memorandum of Understanding formájában. Gessler asszony ugyan arról beszélt, hogy nincsen understanding, nincsen megértés, így tehát hogyan lehetne ilyen egyetértési nyilatkozattal. Mindegy, szeretnénk mindannyian a szerződés végrehajtásán munkálkodni, és előrelépni a politikai jó szándék alapján, amely a két költségvetési intézmény között fennáll, ezért remélhetőleg egy Memorandum of Understanding, egy egyetértés megállapodás aláírására sor kerülhet. Ha mindenki felelősséget vállal a saját feladatáért, én is, önök is, jó magam is képviselő voltam itt az Európai Parlamentben, úgyhogy jól tudom, hogy egy eh, európai parlamenti képviselőnek mik a feladatai, mi a felelőssége. Szerintem tudunk arra javaslatot tenni, hogy milyen további eljárás alapján működjünk együtt, és hogy valóban egyenrangú intézményekként kezeljük egymást. Remélem, hogy az elkövetkezendő hetekben e téren e, komoly pozitív fordulat állhat be. Ennyit mondhatok. Ezen a ponton szerintem az előrelépés reális cél. A politikai felelősségvállalással kapcsolatban Fontosnak tartom azt is megjegyezni, hogy ne kössük össze mondjuk a 2009-es mentesítés kérdését más kérdésekkel. Szeretnék előrelépni, de kérem önöket, hogy ne kössünk össze egymáshoz nem kapcsolódó ügyeket az elkövetkezendő hetekben ha így járunk el egymás iránt, jó szándékot mutatunk, akkor nem csak a 2009-es mentesítés terén léphetünk előre, hanem ezzel párhuzamosan az intézmények eh, együttműködésének a keretét is javíthatjuk. Óriási problémákat nem látok, mindenkinek a rugalmasságára számítok, mindkét oldalról szükség van a rugalmasságra ahhoz, hogy jó eredményt érhessünk el. Ez lenne a legfontosabb üzenetem. Tudom, tudom, fogy az idő, elnök úr. Tisztában vagyok vele. Van még négy perce. Négy teljes perce. 240 másodperce. 39, 38. Könnyebb volt a másik oldalon ülni. Megmondom őszintén. Könnyebb volt ott lenne a pacsorokban ülni. Talán előbb-utóbb ülök még azon az oldalon, tehát visszatérve a kohéziós alapokra, illetve az alapok eh, kezelésére. 2009-ben volt, fordult elő először, hogy a 2007 és 13 közötti program költését eh, vizsgálta a szemvőszék. Eh, a kohéziós oldalon komoly tapasztalatról számolhatott be a számvőszéki jelentés, remélem ez a tendencia folytatódik. A tagállamoktól is azt kérjük, azt várjuk, hogy az ellenőrzésük fejlettebb, szigorúabb, szorosabb legyen, a meglévő ellenőrzési szabályok mechanizmusok értelmében. Az éves összefoglalók. I think uh, the annual summaries and the synthesis reports prove to be a use. Az éves uh, összefoglalók és a szintézis, úgynevezett szintézis jelentések valóban uh, nagyon fontos és hasznos eszköznek bizonyultak. Ugyanakkor a pénzügyi rendelet módosítására vonatkozó eh, bizottsági javaslat tükrében úgy vélem, hogy még komolyabb javulást érhetünk el az eljárásrend tekintetében, és talán még egyszerűbb, még átláthatóbb ellenőrzési eljárásrendet vezethetünk be. De az ellenőrzéssel kapcsolatban hadd mondjam el a következőket. Ez mindig problémás gazdasági válság idején, meg főként hogy hogyan tudjuk szigorítani az ellenőrzést, ha ez sokkal többe kerül. Hol van az arany középút? Eh, hiszen a több ellenőrzés több pénzbe kerül, milyen mélységig érdemes lásni az ellenőrzésekben, hogy eh, ez ne kerüljön aránytalanul sokba. Nos, mondhatok, hogy a bizottság eh, javaslata erre vonatkozóan az éves összefoglalók komoly hozzáadott értéket jelentenek. A tanácsban is majd vizsgáljuk majd ezt, és az elkövetkező hetekben természetesen visszatérünk erre. A tanács mentesítéséről talán már szóltam, Igen, miről nem szóltam még? my final results, uh, remarks, because I have got only one minute. Már csak egy percem van, ezért zárásképpen. Valóban osztjuk az önök aggodalmait jó néhány szempontból, a koreperbe majd becsatornázom az önök uh, aggodalmait, véleményét, megjegyzéseit. Fontos, hogy építő jellegű együttműködés alakuljon ki az uniós pénzek megfelelő elköltésének ellenőrzésére. Az európai állampolgárok, adófizetők irányába egyértelmű üzenetet kell küldenünk újra, csak újra. Azt mondhatom el, hogy javult a pénzügyi gazdálkodás az Unióban. Erre építve kell tovább lépnünk. Kedves kollégák, ex-kollégák, ha szólíthatom önöket így. Remélem, hogy az elkövetkezendő hetekben megfelelő javaslatokat tudunk előállni az intézmény közé együttműködésre vonatkozóan, de azt kérem önöktől, hogy önök is vállalják fel a politikai felelősségüket, és álljanak pozitívan a 2009-es mentesítési folyamathoz. Ennyit szerettem volna elmondani, mivel lejárt az időm. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönjük a rövidre fogott válaszadását. Ines Ayala Sender asszony még a 40 másodpercet ki akarja használni. Presidente, muy corto. Um... Igen, köszönöm elnök úr, nagyon röviden beszélek majd csak. Köszönöm szépen az államtitkár úrnak a reakcióját a tanács működésével kapcsolatban muszáj volt kérdeznem, ezt csak hát fel kellett vettem, nem tudtam ellenállni a kísértésnek. Nos, a felelős hatóságokról beszélnék, akik ugye a költségvetést végrehajtják, nem is a elfogadás, ugye a javaslat elfogadását, vagy nem elfogadását említeném, hanem arról beszélnék, hogy ugye fontos, hogy a magyar elnökség úgy lássa intézményünket, ami ugye, hogy vagy elfogadjuk a mentesítést, vagy nem. A javaslat az más kérdés, de figyelembe kell venni, hogy a parlament ugye csak a mentesítés szempontjából, a mentesítés szempontjából nem fogadhatja el, hogy ugye egyenlőnek tekintsék a tanácssal, mint sok más esetben, itt ugye miénk az elfogadás joga és lehetősége. Uh, only very shortly, Ines. Csak röviden, Ines. Igen. Feljegyezzük a mentesítés legitimizációjáról szóló megjegyzést, ezért különítjük el a költségvetési eljárást a mentesítéstől. Tudjuk, hogy megvan a saját szerepük. Elviszem a tanácsnak ezeket az aggályokat. Nagyon szépen köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most köszönöm biztos úr, köszönöm miniszter úr, köszönöm a számvizőszegnek. Letudtuk a hatos pontot. Kérem a számvevőszeg képviselőjét és a biztos urat, hogy a hetes napi rendi ponthoz maradjanak itt. Van egy nagyon jó hírem, hölgyeim és uraim bár úr veszi át az elnökséget, ez mindig jó hír. Thank you very much, madam. Thank you very much. Nice to help us. It's my pleasure. Goedemiddag collega's, mijn excuses dat ik er... Eh, Jó napot kívánok, kedves kollégák, elnézést kérek, hogy most jöttem csak, de az MV-ben árnyék jelentéstevő voltam, és ott kellett lennem a GMO-król szóló jelentés megvitatására, hogy megvédjem a frakcióm álláspontját. Most a hetes napi rendi pont következik. Ez egy nagyon fontos jelentés. A bizottság 2009. évi mentesítéséről. Háci Márkákis úr a jelentéstevő. Ön tartja meg a bevezetőt, aztán áttérünk a biztos úr véleményére. És a többi hozzászólása. Jó, a számövészeket is meghallgatjuk. Jöhet a Öné a szó, Háci Markákis úr. Hát, sajnálatos, hogy a tanácsnak nem maradt itt képviselője, de néhány dolgot már fölvetettem. Vegyük figyelembe, hogy a tanács két kalapot visel. Becsei úr mondta, hogy mint intézmény garantálni akarják a mentesítést, de Ugyanakkor az EU strukturális és kohéziós alapjainak és a mezőgazdasági alapjainak kalapját viselve nem működhet a mentesítés. De elég diplomatikus volt a miniszter úr, az államtitkár úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Hagy ismertessem a 2009-es évi mentesítést. Mielőtt a politikai kérdésekre rátérünk, Hagy ismertessem a jelentésnek a felépítését. Bevezető rész, öt fejezet, A-tól E-ig, A fejezet általános a fő témákról, a számvevőszékről, a szabályszerűségről, a B egyedi megállapítások, bírósági döntések, mezőgazdaság, kohézió, kutatás, külső támogatás, oktatás, állampolgárság, gazdasági és pénzügyi ügyek. Aztán van egy új rész, C és D fejezet. Ezek akkor lépnek életbe, hogyha elhalasztjuk a mentesítést. Ha elhalasztjuk, akkor az okait a C fejezet mutatja. Ebben az esetben további intézkedésekre van szükség, ez a D fejezet. Ha jóvá hagyjuk, akkor a C és D fejezet és az ehhez kapcsolódó módosítók kiesnek. E fejezet, gondolom a bizottság reméli, hogy a C és D fejezet kiesik. Csak ez lett volna a magyarázat a fejezetekhez. Semet a biztos úr. Köszönöm, hogy ilyen aktív volt. És segített a jövőbeni politikai stratégiák megfogalmazásában. Ez a lényeg. Említettük, hogy 16 éve már negatív daszunk volt, és Barózó úr szeretné, ha a bizottságnak most pozitív dasza lenne. Ezért bizonyos állítások helyet kaptak a fejezetekben. Örülök, hogy a bizottság mindent megtett ezekkel kapcsolatban az első naptól kezdve. Hetente tartjuk a kapcsolatot, az a célunk, hogy előrelépjünk. Szeretném a legfontosabb részeket bemutatni hat lépésben. Első, már esett róla szó a tanácssal, a nemzeti irányítási nyilatkozatokat, illetve Ez továbbra is nagyon fontos a parlament számára, hogy ezt a pénzügyminiszterek írják alá. De látjuk, hogy politikailag nehéz ezt elfogadtatni. De az igazgatási szinten beléptetésként alkalmazhatjuk. Semeta úr, Köszönöm az áttekinthető kritérium listáját. Mindenki megkapta ezt ma reggel. Köszönjük ezt a listát. Ez azt mutatja, hogy ön mit vár el a tagállamoktól. Ahhoz, hogy a Management Declaration-jüket kialakíthassák. Négy tagállamot, a négy teljesítőt feltüntett egy táblázatban, és adatokat említett, hogy a tagállamok hogyan teljesítik ezeket a kritériumokat. Kérem, a többi tagállamot is tüntessék majd fel. Ez csak az első lépés és azt szeretnénk, ha ezt a gyakorlatban is betartatnák a jövőbeni pénzügyi tervben, a több éves pénzügyi keretben. Második pontom. A beszámoltathatóságról, a szintézis jelentésről és az éves tevékenység jelentésről. Bocsánatot kérek Hán biztos úrtól, amikor az éves jelentések eredményét megvitattam vele, ez nem volt egyszerű dolog. Megeshet, hogy akkor ő nem tudta még, hogy mi a pontos megszövegezés, de tudta az elveket. Jó, ezt figyelembe véve a biztosoknak mégis feladata, hogy politikailag vállalják a felelősséget. Örülök neki, hogy a bizottság elnöke maga felvetette ezt a kérdést, és egy belső feljegyzés készült, miszerint a jövőben a főigazgatóságoknál fölmerült minden problémáról tájékoztatni kell a biztosokat, legalább évente egyszer. A szintézis jelentést szeretnénk, hogyha felkarolnák, ami fölméri a tagállamok teljesítését a pénzek elköltése területén. Semeta úr, szerintem lehetne egy eredménytáblát ide betűzni a tagállamok teljesítéséről. Hármas pont. A kifizetések felfüggesztése. Ez egy új elem, a bizottság vezette be, ezt nagyon köszönöm hogy a megszakításokról 2010-ben egy táblázatot állítottak össze. Ezt említettem Becsei úrnak. Az Egyesült Királyságban például minden programot, amit félbeszakítottak, most levették a listáról. Ez egy új eszköz. 2009-ben született először. Nehéz az előtti időből adatokat kapni. Voltak politikai megszakítások is. Erről is kérnénk egy listát. Ön elkötelezte magát. Ám automatizmusokra van szükségünk, hogy amikor a kifizetéseket megszakítják, ez azonnal jelentkezzen, vagy ha felszakítják, felfüggesztik őket. És kérnénk egy olyan felsorolást a kritériumokról, amelyek automatikusan felfüggesztéshez vezetnek. De ami azt a megfogalmazást illeti, hogy felfüggeszthetik, ez nem elegendő, egy olyan összefüggést kérünk, ahol fel is függesztik ezeket a kritériumokat. A legnagyobb probléma a korrekciós mechanizmusok. A tanács nem nagyon szólt erről. Ön elkötelezte magát, hogy egy memorandumot készít, ebben számbeveszi a pénzügyi korrekciós mechanizmusokat, számokat is szeretnénk, hogy mennyi pénzt osztottak el újra. Ez szerintem nem túl sokat. Talán azt az érzetet kelthetni az emberekben ezt, hogy az adófizetők kétszer fizetnek, de ha a memorandum elkészül, akkor majd áprilisban visszatérhetünk erre. Következő. A teljesítmény értékelés a jövőben. Ez az unió működéséről szóló szerződés 318 cikkében lett előírva. Először a 2010-es évre készítették ezt el. Köszönjük a kritériumokat. Nem említette a kulcsindikátorokat, de kellene egy teljesítési audit minden évben. Gondolom a jövőben majd szól arról, hogy van-e egy olyan személy, akinek ez lenne a feladata. Szeretnénk megkérni a számvevőszéget, hogy nagy részt vállaljon abban, hogy értékelje az önök teljesítmény értékelését, és legyen egy éves vita. A bizottság teljesítményéről. Utolsó pont az egyszerűsítés. Örülök annak, hogy irányvonalakat fektetett le a pénzügyi szabályzatot is egyszerűsíteni fogják június végén, július elején. Ön azt szeretné, ha addig a mentesítést garantálnánk. Jó, csak szeretnénk addig is gyakorlati példákat kapni, mi szerint ön szerint hol lehetne egyszerűsíteni. Kedves kollégák, Semeta úrra és a kabinettjével folytatott tárgyalások nagyon magas szinten folynak. Jól haladunk. Nem minden pontban egyeztünk még meg. Ez az önök által megkapott levélből is kitűnik. Biztos vagyok benne, hogy a bizottság március végéig ami <clears throat> szakbizottsági szavazásunk előtt tisztáz mindent, ezért hagytam nyitva azt a kérdést, hogy a mentesítést megadjuk-e, vagy sem. Ez egy gesztus azért, hogy ilyen jó volt a tárgyalási menet a bizottsággal, de Szeretnénk, hogyha reagálnának, jól haladunk, de csak félúton tartunk. Köszönöm. Uh, Köszönöm, Eladó úr. <clears throat> És uh, a biztosnak is köszönetet szeretnék mondani azért, hogy megküldte ezt a rendkívül hasznos uh, levelet, ami sok mindent világosabbá tett. Először adjunk lehetőséget a számvevőszék képviselőjének, hogy ragáljon Kyle asszony, hogyha így kell ejteni a nevét. Tehát az öné a szó, halljuk reakcióját a Kacimárka Kiszúr által elmondottakra. Köszönöm a szót. Nos, a számvevőszék ebben az esetben sem fog belebonyolódni a politikai vitába azzal kapcsolatban, hogy megadják-e a mentesítést, avagy nem, de rendkívül örülünk annak, hogy hozzájárulhatunk az egyeztetéshez, a vitához. Nincsenek nagyobb kifogásaink azzal kapcsolatban, ahogy a, a mentesítésről szóló állásfoglalás az eredményeinket, a, a számvevőszék eredményeinek, vizsgáltanak eredményeit prezentálja. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig Semeta biztos úrnak adnám meg a szót. Két ember jelentkezett, Fiana úr és Ivanova asszony szólásra. Kérem még valaki szót? Úgy látom nem, akkor biztos úr. Most lehetősége nyílik megvédeni álláspontját és reagálni a Kacimárka kiszúr által felvetett kérdésekre is tessék. Köszönöm, elnök úr, jelentéstevő úr, képviselő, urak és hölgyek. A 2010 novemberi jelentés egy igen intenzív és gyümölcsöző párbeszéd eredménye a, az Önök Bizottság és a Bizottság között. Az állásfoglalási javaslatban több kérdés és kérés is szerepel, amelyekre természetesen részletesen választad majd a bizottság. A mai vitánk során a bizottságnak a hat felsorolt kérdésre adott válaszsal foglalkoznék, ez a 113-as bekezdésben szerepel a jelentés javaslatban, ezeket már az elnök úrnak és az előadónak korábban megküldtem. Tehát az első kérdés a kötelező nemzeti irányítási nyilatkozatok kérdésére vonatkozik. A bizottság kértékelte a meglévő irányítási nyilatkozatokat, az erre vonatkozó dokumentumot mindenki megkapta. A végkövetkeztetésünk, fő következtetésünk az, hogy jelenleg a nemzeti nyilatkozatok csak részben tartalmazzák a, azokat az információkat, amelyekre a bizottságnak a belső ellenőrzési folyamataihoz szüksége van. Technikai iránymutatást is adnak a felelős hatóságoknak arról, hogy hogyan lehet az ellenőrzési folyamathoz a közös irányítás során hozzáadott értéket hozzátenni. Ez különösen vonatkozik a javaslatban szereplő olyan központi elemekre, amelyek a költségvetési rendelet felvizsgálatával kapcsolatban születtek, nevezetesen, hogy az akreditációs testületek, a nemzeti akreditációs testületek irányítási nyilatkozatot adjanak ki, amely részletes menedzsment jelentést tartalmaz és független auditnak van alárendelve. Ezért aztán az új elszámoltathatósági eszköz kapcsolatban az önök támogatását szeretném kérni a költségvetési rendelet felvizsgálata során. Amint tehát ez megszületik, a életbe lép az új folyamat, és a bizottság és a parlament nyomást gyakorol majd a tagállamokra, hogy komolyan fontolják meg ennek az új elszámoltathatósági eszköznek a politikai támogatását. A második kérdés a bizottság irányítási szerkezeteire vonatkozik, egészen konkrétan a főigazgató éves tevékenység jelentésére és szintézis jelentésére. Na, az előadó a jelentés javaslatban azt jelzi, hogy a legidálisabb az lenne a politikai szinten fogadnák el ezeket a jelentéseket, tehát az érintett biztos, illetve a bizottság elnöke. A bizottság az ellenőrzési folyamatait a felelősségi körök egyértelmű megosztására építi a menedzseri, tehát irányító és politikai szintek között. A irányítók, az igazgatók politikai felelősségét azáltal fogadjuk el, hogy minden tevékenységi jelentést a, a biztosok együtt fogadnak el. Egyetértek azonban azzal, hogy ez a két pillér egy közös épületet tart fenn, ezért kértem a központi szolgálatokat, hogy frissítsék az utasításaikat, és a főigazgatók idéntől mm, az éves tevékenységi jelentésükben igazolják, hogy a biztos tájékoztatták a fő kérdésekről, és főleg a fenntartásokról, amelyek a tevékenységi jelentésekben szerepelnek. Ezt az utasítást széles körben terjesztették a bizottság szolgálatainál, és én magam is a múlt héten zajlott bizottsági ülésen ragaszkodtam ahhoz, hogy ezt mindenkinek hozzák tudomására. Ez a biztosok találkozójának hivatalos jegyzőkönyvébe is bekerült, amelyet a bizottságnak, már az önök bizottságának is megküldtem. Következő kérdés az automatikus megszakítás és felfüggesztési feltételek ismertetése közös menedzsment esetében. Nos, a 2007-13-as időszakban a bizottság egyértelmű jogalapot vezetett be a megszakítások és felfüggesztések esetére. A bizottság ezt aktívan is használja, mint ahogy azt mutatja a megszakítás és felfüggesztési esetek 2010-re vonatkozó listája is. 15 fő előírás követelmény van, a struktúrális alapok és főigazgatások a számvevőszékkel együttműködve határozták ezt meg, és ezeket alkalmazzák a bizottsági szolgálatok a tagállamok vezetés és irányítási tevékenységének ellenőrzésekor. Következő lépésként az éves tevékenységi jelentések elkészítésének szóló utasításokat frissítették, mostantól további részleteket kell felvenni az éves tevékenységi jelentésekbe a kifizetések megszakítása vagy felfüggesztése témájában. Még további lépések is szóba kerültek ezen a területen, annak érdekében, hogy a lehető legautomatizáltabb legyen a folyamat, úgyhogy a szolgálatokkal, bizottsági szolgálatokkal egyeztetünk majd arról, hogy milyen lépéseket lehetne még tenni ezen a területen. A negyedik kérdés a korrekciós mechanizmusokra vonatkozik. Nos, a bizottság egyetért az előadóval azzal kapcsolatban, hogy a szabályok megfelelő alkalmazása létfontosságú az EU költségvetés védelme érdekében. A kohéziós politika területén a tagállamok kötelezettsége visszafizetni minden jogtalanul kifizetett összeget. Ez tehát a tagállamok kötelezettsége a korrekcióra, de a haszonélvezőktől is kell is visszafizettethetők a jogtanul kifizetett összegek. Így aztán a jogszerűség ellenőrzése keretében erre a, a programozási időszak kezdetén sor is került, és azóta is rendszeresen értékeljük a helyzetet, és idén különös figyelmet szentelünk majd a visszafizettetési teljesítményre, tehát arra, hogy a tagállamok milyen sikeresen fizettetik vissza forrásokat. Több egyeztetés volt a tagállami hatóságokkal, és a, ők is egy külön modult fejlesztenének ki 2011-től a legnagyobb kockázatot jelentő területekre. Ezt egy memorandumban összegezte a bizottság, amely a következő mm, programozási időszakra is előre tekint, Április vége előtt megküldöm majd a parlament számára is ezt a memorandumot. Következzen az ötödik kérdés, amit az előadó felvetett, nevezetesen az értékelési jelentés, amelyet a Lisszaboni Szerződés 318-as cikke vezetett be. Egyetértek azzal, hogy ez az új jelentés tételi eszköz tökéletes lehetőséget jelent arra, hogy tovább javítsuk a hatékonyságot és az európai programok és fellépések hozzáadott értékét, nevezetesen a Key Performance Indicators, tehát a teljesítmény indikátorok bevezetésével. Márciusban mutatjuk be majd az értékelési jelentések vázlatát, ugye az Európai Unió működéséről szóló szerződés 318-as cikke értelmében. Hatodik utolsó kérdés, amelyet a jelentés tevő felvet, az egy új kiadási logika bevezetése, Egyebek között annak biztosítására, hogy a tervek és programok realisztikusak és a lehetőleg egyszerűbbek legyenek. Mint ahogy tudják, az egyszerűsítés a bizottság egyik fő vállalása, amelyet jó néhányszor megismételt a közelmúltban, például a költségvetés felülvizsgálatáról szóló nemrégiben kiadott közleményben is, és igen ambiciózus jelen, javaslatokkal élt a költségvetési rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban. Az egyszerűsítés rendkívül fontos része az előkészítő munkánknak, illetve a jövőbeli programokról szóló tárgyalásoknak. A bizottság már dolgozik azon, hogy hogyan lehetne egyszerűsíteni a szabályokat annak érdekében, hogy szignifikánsan könnyebb legyen az összes érintett részvétele a következő programok kidolgozásában és végrehajtásában. Ennek érdekében már kis dolgoztuk az egyszerűsítési iránymutatásokat a bizottsági szolgálatok számára, akik majd a következő pénzügyi időszakra vonatkozó jogszabályokat elkészítik. Koherens megközelítésünk van tehát az egyszerűsítés terén. Végezetül még tájékoztatnám önöket arról is, hogy az elemzéseink azt mutatják, hogy néhány tagállam felelős a fenntartások a főigazgató által a tevékenységi jelentésben megfogalmazott fenntartások jó részért, és a kifizetések megszüntetése, felfüggesztése és pénzügyi korrekciói témájában is. Így aztán ennek figyelembevételével a leggyengébb hatóságokra koncentrálunk a munkánkban, tehát igyekszünk javítani az együttműködést, a segítségnyújtást, a Ugye megszakítások, felfüggesztések esetében, illetve a büntetőlegű pénzügyi korrekciók és lezárások tekintetében is. A bizottság tehát lépni fog ezen a területen. Bemutattam tehát önöknek a bizottság által javasolt, illetve tervezett konkrét lépéseket, amelyekkel igyekszünk majd a jelentésben vázolt aggályokat hát megoldani, és bízom benne, hogy ez segít majd önöknek jó döntést hozni, hiszen hát két lehetőség, két út áll előttünk. Köszönöm a figyelmet. Uh, Köszönjük, biztos úr. Köszönjük a válaszokat. Úgy vélem, hogy roppant intenzív eljárás ez, és a mentesítésekben nem volt hiány az elmúlt hónapokban. A bizottság, az előadók, árnyék előadók roppant intenzív egyeztetést folytattak. Voltak olyan biztosok, akik vették a fáradtságot, hogy valóban érdemi eszmecserét folytassanak az előadókkal és az árnyék előadókkal. Köszönjük ezt. Fjellner úr és Ivanova kolléginak értek szót, és aztán természetesen ön is lezárhatja ezt. Amikor hat évvel ezelőtt új képviselő voltam, akkor mindig nem tetszett, ahogy beszéltek az emberek, mindig azt mondta, hogy a kiváló előadó, kiváló munkája, mindenki fantasztikus, mindenki tökéletes, és aztán a végén, de majdnem mindennel, majdnem semmivel sem értek egyet. Nem tudom, hogy azért, mert hat éve vagyok képviselő és megváltoztam, azért van ez így, vagy egész egyszerűen ilyen a téma, de ugyanezt fogom most tenni. Kaci kis kollégának költ, lehető megköszönünk, hiszen kiváló, kiváló munkát végzett. Egyetértek az általa javasoltak többségével, és a bizottságnak is köszönetet kell, hogy mondjak, mert valóban gyümölcsöző az együttműködés. Fantasztikus azt látni, hogy a mentesítési eljárás már akkor is, ha meghozza kívánt eredményt, mielőtt szavaznánk róla, egész egyszerűen azért, mert a változás lendületét, szelét tudjuk generálni azzal, hogy bizonyos témákra jobban koncentrálunk ezen eljárás során. De a nagy D nagy E, maradék 30%, ami most több mint 30% lesz. Én is a D részre hadd koncentráljak. Persze, mindig lehet arról beszélni, hogy azok a dokumentumok és fejpések, amelyeket fel tudunk mutatni, ezek megfelelő érvet jelentenek-e arra, hogy halasszunk vagy ne halasszunk. Szerintem ezt a végén kell csak meggondolni, és először a tartalmi érdemi kérdésekkel kell foglalkozni. Ez most is különösen igaz. Először is a nemzeti igazgatási nyilatkozatok. Nos, erről már beszéltünk, és ebben egyet értettünk. Ezt várjuk az Európai Bizottságtól, miközben a tagállamoktól várjuk igazából ezt. Ugyanakkor releváns itt is elmondani, hogy a bizottság is többet tehet ezen a téren. Láthatjuk már ezt a levélben is, amelyet Köszönjük, hogy elküldött nekünk a biztos úr. Láthatjuk, hogy hajlandó a bizottság és a biztos maga is többet tenni, tehát van még hova javulni, javítani ezen a területen. Egymás közt magunk között is beszélnünk kell arról, hogy a nemzeti igazgatási nyilatkozatokkal milyen kihívás állítunk magunk elé, hogyan fog ez működni a federális szövetségi berendezkedési sű tagállamokban. Időzítés szempontjából is végig kell gondolni, hogy eh, ez milyen hatással lesz, az egész folyamatra mennyire lesz valóban releváns eszköz, és végül, de nem utolsó sorban kiírja alá. Én nagyon örülnék annak, hogyha úgy lenne, mint a Svédországban, ahol a pénzügyminiszter aláírása szerepel a dokumentum alján, de ha csak, ennek csak szimbolikus értéke van, azért minden áron ehhez nem ragaszkodom. Szerintem az ellenőrzés maga sokkal fontosabb, mint ez a szimbolikus jelentőségű aláírás. Szerintem nem ezen múlik a dolog. Sokkal inkább az a munka, amit elvégeznek, eh, amiről a bizottság is beszél, a fogalom meghatározás, maga az érdemi munka, hogy hogyan működjenek, szerintem nem kell, vagy felesleges csak az aláírásra koncentrálni. A tevékenységi jelentéssel kapcsolatban, nos, látom ennek a logikáját, hogyha azt mondjuk, hogy a pénzügyminiszter írja alá a nemzeti igazgatási nyilatkozatokat, akkor teljesen logikus, hogy a biztosok maguk írják alá a tevékenységi jelentést, ugyanakkor érdemes arról vitázni, hogy ezzel tulajdonképpen a főigazgatókról terelnénk el felelősséget, vagy őket mentenénk fel az igazi felelősségvállalás alól, nem biztos, hogy ezt akarjuk. Az tevékenységi jelentések kell kapcsolatban az a fontos, hogy ezek számítsanak többet, jobban jobban számítsanak, többet nyomjanak alatba. A biztos és a főigazgatók is pontosan lássák és tudják, hogy mi az ő felelősségük, hogy ne legyen ez felesleges vagy üres munka. Szankciók kapcsán annyit mondhatok, hogy teljesen egyetértünk Kacimárkekis kollégával, csak támogatni tudjuk a javaslatait, arról persze beszélhetünk, hogy mély vagy shell legyen a megfogalmazás, tehát egyes területeken felfüggesztheti, vagy fel kell, hogy függesse a programokat, ez végül is részletkérdés. Amikor a bizottság leállít valamit, mi a következmény, de amikor nem állít tartja eh, le, akkor lehet igazán eh, a tagállamokat, illetve azok eh, szerveit a szabályok megsértéséért perengére állítani. Tehát nem biztos, hogy mindig az a jó, ha idejekorán megállítja, felfüggeszti a bizottság a programot. A D-vel kapcsolatban most többet nem mondanék, bár ez fontos, az E ponttal folytatom a 318-as cikkhez kapcsolódó mechanizmusok, a Key Performance Indicators, tehát a teljesítmény jelző számok működőképességtétele fontos, hasznos lehet, bár én nehezen értem igazán, hogy mi lesz a hozzáadott értéke ezeknek, de hát majd meglátjuk még a folyamat elején járunk. Végül, de nem utolsó sorban az F ponttal kapcsolatban sajnálatos módon azt kell mondanom, hogy Nehéz ellenezni a, azt, hogy új logika szerint költsük el a pénzeket, de nehéz ezt ellenőrizni is. Kérdés, hogyha valóban um, egy, egy megvalósítható eredményt szeretnénk, akkor talán valami komolyabb változás kellene, vagy sem. Lehet, hogy eltérnek a e, vélemények, e, eltér a véleményünk e, az alkalmazottakkal kapcsolatban, és általában azzal kapcsolatban, hogy a bizottság fegyelmi eljárás hogyan működik. De az alapvetően az a legfontosabb, hogy a mentesítési eljárást fontosabbá, hatékonyabbá, hatásosabb eszközzé tegyük, de az alapvető célkitűzésekkel azt hiszem egyetértünk, amelyeket olvashatunk ebben a jelentésben. Azt hiszem, hogy elég szerény volt Ivanova asszony, köszönöm szépen. Először is köszönet a jelentéstevőnek. Nagyon sokat dolgozott ezen. Háci Márkák kiszúr, köszönöm. Mindenki, aki itt volt a meghallgatások alatt, mindenki segített abban, hogy a gyenge pontokat beazonosítsuk az EU-s költségvetés végrehajtásában. Köszönet jár a médiumoknak is, akik segítenek minket a csalások felfedésében és a rendszerünk javításában. Általában véve mindent elmondtak, Fjellner úr a néppárt nézeteit beterjesztette a hat pontról, egyetértek az építő jellegű kritikával, de szeretném kihangsúlyozni, hogy milyen nagy előrelépés történt egyértelmű a számvevőszék jelentéséből is. Köszönet a bizottságnak, köszönet jár az intézményeknek is. Köszönöm a bizottságnak is, hogy az elmúlt napokban felgyorsították a munkát, hogy válaszoljanak a parlament kérdéseire és aggodalmaira. A kohézió az 5%-ot meghaladja, ez azt jelenti, hogy három éve csökkenő rátát látunk. A hat pontot illetően szeretnék majd módosításokat eszközölni. Először is a hatékony ellenőrzési rendszerek. Egyetértek a jelentéstevővel. jót tesz a rendszernek, jót tenne a rendszernek a büntetések, pénzügyi bírságok bevezetése, de több adatra van szükség az ellenőrzés minőségéről, tagállamokra lebontva. Ezek nélkül az ellenőrzési mechanizmusokat nem tudjuk ellenőrizni, mert lehet, hogy az ellenőrzési rendszer nem megfelelő, de ugyanakkor a magasabb hibarány azt is jelenti, hogy nagyon is hatékony az ellenőrző rendszer. Nem szabad újjal mutogatni a tagállamokra, nélkül, hogy pontos adataink lennének. A második pont egy OLAF jelentés 2010-ből, amely a 2009-es tevékenységeket fedi le. Az OLAF szerint sok esetben a strukturális alapok felszívásakor szervezett visszaélésről van szó, tervezetről. Ez nagyon aggasztó trend, és különösen figyelni kellene arra, hogy ne hagyjunk ilyen lehetőségeket a tagállamoknak. Végül az időzítés, a mentesítés, időzítés, hogy felgyorsítsuk az eljárást. Még mindig nem tudom, hogy magyarázzam el a választóimnak, hogy 2011-ben miért a 2009-es mentesítést tárgyaljuk. Az, hogy gyorsabbá váljon a folyamat, nem csak transzparensebbé teszi, hanem időben beazonosítaná a gyenge pontokat is, és reagálhatnának az intézmények. Röviden ennyit szeretem volna hozzátenni, köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Ivanova asszony. Igen? Szeretne Zserbrandi úr hozzászólni? Igen. Köszönöm szépen. Feller kolléga most ment el, de inspirált engem, amit arról mondott, hogy hat éve, hat éve van itt, és már is átvette azokat a szokásokat, amik itt uralkodnak. Én nem vagyok itt ilyen régen, de nézzünk szembe vele. Az adatok, amelyek rendelkezésünkre állnak egyetlen tagállam, egyetlen képviselő kellene, se, sem kellene, hogy a mentesítést garantálja ezek alapján. Igaz, hogy a múltban még sokkal rosszabb volt, és hogy lassan javul. Úgyhogy ránk tapadt ez a szokás, hogy rábólintunk, még akkor is, ha nem jók a számadatok, jóvá hagyjuk a mentesítést. De legyünk őszinték, nem kellene. Nem jók az adatok. Próbálok alkalmazkodni a helyi szokásokhoz, de ugyanakkor radikális is szeretnék maradni. Tényleg szükségünk van ennyi köztes lépésre, ahhoz, hogy egy százalékot javítsuk? Vagy nézzünk szembe a valósággal? Legyünk őszintébbek tegyünk radikálisabb lépéseket azért, hogy a választóink szemébe tudjunk nézni. Senkinek nem lenne szabad elfogadnia ezeket az adatokat. Biztos úr. Ugyanezt föltettem a meghallgatáskor is másfél évvel ezelőtt. A nemzeti nyilatkozatok nem kellene, hogy sokkal radikálisabbak legyenek? A Lisszaboni szerződés él, a tagállamoknak nagyobb a felelőssége, az államtitkár úr a szerződéssel takarózott, én azt mondanám a régi szerződésem, mert az új szerződés keretében nagyobb a felelőssége a tagállamoknak. Tehát az új nyilatkozatokkal, a nemzeti nyilatkozatokkal, az éves jelentésekkel. a biztosoknak politikai lépést kellene tenniük, ahogy a tagállamoknak is fel kellene vállalni a politikai felelősséget. Radikálisabbnak kellene lennünk, és nem kis lépésekkel kellene előre haladnunk. Elnök. Akkor ezek voltak egy fiatal holland oroszlán szavai, most pedig a bizottság reagálhat ezekre a kérdésekre, aztán majd utána visszaadom a szót a jelentéstevőnek. Biztos úr? Actually, uh, the most of, uh... Hát, feljegyeztem a kérdéseket, amit Fjellner úr mondott. mi szerint az aláírásokkal mi történjen, jóváhagyással. A bizottság is próbálja ezt megvalósítani. Első lépésként nagyon fontos, hogy bevezessük az éves nyilatkozatokat. És ennek a lépéseit be is terjesztettük az önök felé beadott dokumentumban. Nekem tetszik a holland nyilatkozat, ugyan, de még az is. Még arról is el lehet mondani, hogy nem tükrözi teljes mértékben azt, amit a bizottság elvár az, hogy teljesen nyugodt rából incsunk. Javítanunk kell ezen. Néha jó politikai gesztus tenni, például aláírást kérni a minisztertől, de a mögötte levő munka. Ez a lényege annak, amire a bizottság igényt tartana. Ezt nem tették meg. Hát nyilván akkor ez a bizottságnak nem elég, a miniszternek pedig nehéz, de ami fontos, hogy a tartalmi elemek, amiket előadtunk, azokra kitérjenek a nyilatkozatok, és a pénzügyi szabályzat tervezetben visszatükröződjenek. Kérem a támogatásukat. Győzzék meg a tanácsot. Mi szerint az 56-os cikket elfogadják a szabályzatból. Tudják, persze tudják, hogy a tanásban még mindig nagy viták folynak erről a cikkről. Amikor a minőség, a nyilatkozatok minősége merül fel, ha ezt letudtuk, akkor jöhetnek a politikai irányvonalak. Véleményem szerint ez a megoldás. Ami az éves jelentéseket illeti. A demokrácia jó, jó a véleménykülönbségek ismertetése, de a bizottságnak az az álláspontja, hogy ezek az éves tevékenységi jelentések, hogyha ezeket a legmagasabb szinten írják alá, akkor fegyelmet kényszerít az irányítókra, mi szerint a minőséget biztosítaniuk kell. Nemrég vezették be a kinok reformot, és annak ez volt az egyik fő alapja, hogy a felsőbb szinteket hogy tegyük felelőssé. mert valójában senki sem vállalta a felelősséget, még akkor is, hogyha politikai nyilatkozatok születtek. Tehát mi ezt szeretnénk, és természetesen nagyon fontos, hogy a főtitkár tájékoztassa a saját biztosait az éves tevékenységekről. Activity report and also uh, about reservations és a fenntartásokról. amelyek a főigazgatóság instrukcióikban felmerülnek, és hogy sokkal átfogóbbak legyenek, amik a felfüggesztéseket és a megszagításokat illeti. Tehát ez is nagyon fontos rész. Ezen kívül a visszafizettetések, tehát nagyon fontos, hogy javítsuk az éves jelentések minőségét, és úgy gondolom, hogy a módosításokkal a jelentés sokkal jobb minőségű lesz. Probably were the questions addressed to me and uh, I also Ennyit a kérdésekről köszönet a jelentéstevőnek. Kitűnően együttműködik velünk. Nagyon jó ötletei és javaslatai vannak, hogy hogyan lehet eh, javítani az EU-s pénzek kezelését. Nyilván ez az adófizetők pénze, úgyhogy nagyon fontos, hogy megfelelően kezeljük őket. Köszönöm. Ik, eh, we zitten nog op tijdschema en mevrouw Makovej wil nog eventjes het woord en meneer Fjellner voor een heel korte tussen... Nos, köszönöm szépen. Még eh, van eh, időnk a következő előadónkat meghallgatni. Úgyhogy lépünk is tovább. Nos, néhány konkrét kérdésem lenne a jelentés javaslata kapcsolatban az előadónak. Az első kérdés a 9-es bekezdéshez kötődik. Az előadó mit tart specific circumstancesnek that lead to reduce error rates, tehát olyan konkrét körülmények, amelyek csökkenő hiba rátához vezetnek. A második kérdésem, hogyan függesztené fel a források visszajutatását a tagállamoknak addig, amíg a felfüggesztések életben vannak. Azután a 38-as bekezdésben az előadó külső minőség ellenőrzést kérne a nemzeti számvevőszékektől, mi ebben a szerepe az európai szemvőszéknek. Azután a egyezmény 39-es cikk alapján ugye jogi felépéssel fenyegetnek, hogyha a mentesítés follow -ja nem történik meg. Nos, ez a kérdésem, hogy itt milyen konkrét kérdésekről van szó. Utolsó kérdésem pedig a 129 bekezdésre vonatkozik, amely a teljesítmény értékelő szerepéről szól. Ahelyett, hogy itt új posztot és külön jelentést hoznánk létre, nem lenne jobb ezt a bizottság és a számvevőszék munkájába integrálni? Köszönöm. Thank you. Fjellner? Köszönöm, Fjellner úr. Nos, köszönöm szépen. Amíg a bizottságra hall, bizottságot hallgattam, feltűnt, hogy a horizontális kérdések a D-ből kimaradtak, és Hacimakakis úr ezt létfontosságúnak gondolom, úgyhogy mindenképpen megemlíteném. Tehát az előadó a költségvetési rendeletre utal, ugye a bizottságtól kéri, hogy változtassák meg a költségvetési rendeletet. Nos, mi úgy gondoljuk, hogy ez nem a megfelelő út, nem a megfelelő megoldás, hiszen mi vagyunk ezért a felelősek, nekünk van lehetőségünk annak a változtatására, tehát nem a mm, mentesítési jelentésen keresztül kell a költségvetési rendeletet módosítanunk. A, vannak itt olyan célok, amelyeket kitűzött, amelyeket abszolút támogatok. Tehát például a megszakítás és felfüggesztés rendszere, és a nemzeti irányítási nyilatkozatok, tehát ezek támogatható gondolatok, de nem gondolom helyesnek, hogy itt szólítsuk fel ezeknek a végrehajtására a bizottságot ugye a mentesítés feltételeként. Azt gondolom, hogy nem így kellene eljárni, nem kellene összekeverni a költségvetési rendeletet a mentesítési folyamattal. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, Jorgo. Szeretnél válaszolni a kollégák kérdéseire és a biztos úrnak? Igen. Szeretnék válaszolni Makovány asszonynak. A negyedik kérdés nem értettem, de a többire válaszolok. Először is a kilences pontról kérdezett te asszony talán mondhat erről valamit. De 2009-ben a legfőbb költő országokban nem volt olyan szoros az ellenőrzés. Tehát csak kis tagállamokban folyt az ellenőrzés, Ezeket központilag irányítják, Spanyolország, Németország, a föderális államok mindig sokkal nehezebbek. Nem tudom, hogy mondhatom -e ezt, de Dánia, Luxemburg, Észtország és Magyarország, ha jól gondolom, ezeket világították át, igen? Tehát a nagy költők, Olaszország, Görögország, Spanyolország, Bulgária, Románia, nem világították át őket. Úgyhogy ezek elég különleges körülmények. Ezért írtam oda, hogy a hiba arány csökkent. De a jó hír az, hogy a megszakításokat már e- kieszközölték. Tehát bizonyos tagállamokban ez már megtörtént, ezért kérdeztem a biztos úrtól, hogy írjanak egy listát ezekről a megszakításokról, mert a bizottság már alkalmazta ezt az eszközt, nem büntetésként, hanem kérésként a tagállamok felé, hogy korrigálniuk kell a fizetéseiket, kifizetéseiket. Ezek azok a különleges körülmények. 19-es pont. Mi a helyzet a ki nem fizetett pénzügyi korrekciókkal. Hát a, az adófizetőt kétszer sújtjuk bizonyos értelemben. A bíróság, számvevőszék, bizottság a hiba arányt beazonosítják, hogy ki nem kaphat a támogatásokból és aztán visszafizettetik a tagállamok, de más projektben ezeket a pénzeket. Tehát a visszafizettetés nagyon alacsony összeget jelent csak. De a ki nem fizetett pénzügyi korrekciók még mindig ott vannak. Tehát a valós visszafizettetést szeretnénk felmérni. Ezt nem könnyű felmérni. Egy rossz projektet egy másik rossz projekttel fizettetnek vissza, és nem a kedvezményezett kell, hogy visszafizesse, hanem maga a tagállam. Tehát kétszer sújtjuk az adófizetőt, úgyhogy a ki nem fizetett pénzügyi korrekciókra kell egy kimutatás. A belső ellenőrzési rendszer 37-es pont. Hogy ezt miért a központi bank végezze? Ez már nagyon régi kérdés. Ha lenne egy egységes módszertan, ez könnyű lenne. És ebben nem megyek bele. De a bizottságnak nem ugyanaz a módszere, mint a számvevőszéknek. A számvevőszék pillanatképet készít, még a bizottság több évet vesz ebbe. Eltérnek a módszerek, ezért nem végezheti a belső ellenőrzés, a számvevőszék ezt a belső ellenőrzést. Létre lehetne talán hozni egy új ellenőrzői posztot. Semeta úr, az első elképzelés az volt, hogy legyen egy belső ellenőr. Hát ki lehet nevezni valakit, a parlament részéről nem akarunk beleszólni, ez az önök belső ügye. Nem arról szó lesz, hogy új munkahelyet hozunk létre, hanem hogy új felelősségi kört, mert a szerződés ruházza ezt a felelősséget a bizottságra. Mi csak azt kérdezzük, hogyan akarják ezt teljesíteni. Számomra a legfontosabb kérdés az, hogy a számvevőszéknek is változik a szerepe, mert a programok hatékonysága, hasznossága, ez egy politikai kérdés. A számvevőszék, amikor az értékelési jelentést kielemzik, politizálódik, mint testület. Ez megváltoztatja a helyzetet. Amikor a hatékonyságot kell értékelni, ez mindig egy politikai értékelés. Ez inkább politikai, mint technikai feladat. Úgyhogy a számvevőszék profiában sokkal nagyobb lesz a változás, mint a bizottságében. Létrehozhatnak egy új ellenőri pozíciót, de nem kellene igazából. Már válaszoltam erre. Ivanova asszony a hatékony ellenőrző rendszereket illetően. Ennek a kritériumai a következők. Az új nemzeti irányítási nyilatkozat része ennek. Itt nagyon sok kritérium szerepel. Ami persze javítaná az ellenőrzési rendszert. A második az egyszerűsítési irányvonalak, a harmadik pedig a megszakítási kritériumok. Ha valami nem működik, felfüggesztik, megszakítják, úgyhogy több helyen is megjelennek ezek a kritériumok. A csalást illetően Semeta úr, amikor a magas kockázatról beszélt, igen, vannak olyan területek, amelyek nagy kockázatúak. Vannak olyan területek, ahol eleve nagyobb csalás, több csalás várható, mint más területen. Christopher, te mondtad az állomány kérdését? Természetesen felkarultuk. Gressle asszony is említette, de az arányosságot is figyelembe kell venni. ez az állományra nyújtott költségvetésnek kevesebb, mint 5%-a. Tehát az arányosság nagyon fontos, mezőgazdaságban ez sokkal magasabb. Tehát jó időben, jó helyen kell vizsgálódni. Ezt vetettük fel a jogi szakbizottságnak is. Tehát karoljuk fel, de ez nem egy főpont, nem kulcsfontosságú. Semet a biztos úr, köszönet önnek, Hán, úrnak és Andor úrnak is. Nagyon jó vitákat folytatunk. Nem volt egyszerű, itt úgy hangzik ugyan, hogyha meghallgattátok, de nem volt az. Volt egy olyan vitánk, ahol a tanácsadóim elém nyomtak egy cetlit, amin az állt, hogy nyugodjak meg, ne legyek annyira izgatott. Tehát nem volt könnyű, de látom, hogy új légkörben folynak a tárgyalások. Ez fontos. A szavahihetőséget illetően az EU szavahihetősége sajnálatos módon nagyon alacsonyan áll, és sajnos a tagállamok azok, akik az euró mutogatnak, mert EU-s alapok ezek, de az tagállamok költi el kell, és nem tartják be a szabályokat. Az egyetlen módja annak, hogy bevonjuk a tagállamokat, az az, hogyha megszégyenítjük a bűnösöket nyilvánosan. Ha a brit médiumok azt látják, hogy minden EU-s programot 2010-ben felfüggesztettek, akkor brit vitává teszik és igen, mert ez is történt. A Financial Times-ban ez főcím volt, de ehhez a nemzeti kontextushoz kellenek a táblázatok, a számadatok. Úgyhogy a hat követelésünk majdnem mindegyike az átláthatóságra vonatkozik. A bizottság tavaly kezdte meg először, hogy beazonosította a tagállamokat, és megszégyenítette őket, de ezt folytatniuk kell. Szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek is. Tényleg nagyon intenzív párbeszédet folytattunk, és szeretnék gratulálni az új szerepükhöz, amely sokkal inkább politikai jövőre. Köszönöm. Köszönjük az előadónak. Fielner úr tapsolt, most pedig Cseszkova asszony, aki most érkezett, szeretne hozzászólni. Ano, eh, eh, děkuji, tak jak je zvykem, panu Köszönöm, elnök úr a lehetőséget. Én is szeretném azzal kezdeni, hogy köszönetet mondok az előadónak, minden, amit hallottam, számomra elfogadható. A tagállamokról beszéltek, ez roppant fontos. Van azonban egy apró kis megjegyzésem. Remélem, hogy jól érti majd, hogy én mire gondolok, mire célzok. Amikor arról beszélt, hogy a tagállamoknak milyen felelősségük van a nemzeti statisztikákról, kimutatásokról, az adatszolgáltatásról. És beszélt arról, hogy a hiba arány hogyan alakul, illetve a tagállamok a hiba arányt hogyan eh, jelzik, erről hogyan jelentenek. Nos, akkor említette, tisztelt kollega, hogy a tagállamokra kellene jobban odafigyelni méghozzá azokra, ahol sejtjük, hogy hibák várhatóak. Nos, ezzel nem értek egyet teljesen. Az én meggyőződésem ugyanis az, hogy a parlamentben, és főként ebben a szakbizottságban évről évre azt látjuk, hogy a hiba arány illetve az a hibarány, ami mögött csalás visszaélés keresendők található. Nos, ezek minden tagállamban megtalálhatóak ezek a fajta hibák, nem csak egy, egy esetben. Ezért arra szeretnék rámutatni, hogy a ha van valami, amiről ma nem beszélünk a 2009-es mentesítés apropóján, az nem jelenti azt, hogy jövőre ez ne, ugyanez a kérdés nem lesz releváns, és nem kell majd hosszasan tárgyalnunk erről. Úgy vélem, hogy európai parlamenti képviselőként a hibák lehetőségét kell, hogy lássuk, honnan várhatóak és milyen hibák, főként az Európai Unió gazdasági helyzetének alakulását tekintve azt látjuk, hogy egyes tagállamokban lehetnek vagy nehézségek jövőben, ezt ne felejtsük el. Még egyszer köszönöm a kiváló jelentését. A biztos úrnak is köszönettel tartozunk. És egyetértek azzal a kollégával, aki már sajnos elhagyta az ülés eh, termet. E, valóban most kivételesen tényleg komolyan gondolom, hogy e, óriási köszönettel tartozunk az előadónak. Ezzel a hetes naprendi pont végéhez érkeztünk, és tényleg csak a rend e, kedvéért elmondom, hogy a módosító indítványok előterjesztésének határideje március 7-e déli 12 óra szokás szerint. A szavazásra pedig 28-án Brüsszelben kerül majd sor. A 8-as napirendi pont szerintem nem lesz így hosszú. Az Európai Számövőszék külön jelentésé a bizottság 2009 évi mentesítésének összefüggésében jó néhány dokumentumról van szó, melyet elfogadtunk, és e, e, kérem most Kacimárkákis kollégát, hogy röviden vegyesse, vezesse be ezt. Ez tényleg rövid lesz. A jelentést a nyolcas pontban találják. A tartalomjegyzékben látszik, hogy 11 külön jelentés van benne. Felkaroltuk a kollégák ajánlásait, úgyhogy én semmilyen módosítást nem javaslok, várom a kérdéseiket. iets over willen zeggen? Van-e valaki, aki ezen a ponton szeretne hozzáfűzni valamit? Úgy látom, hogy nincsen. a módosító indítványok beterjesztésének határideje ugyanúgy március 1 12, 12 óra, és ugyanúgy 28-án fogunk szavazni erről. Következik a saját jelentésem. Nehéz helyzetbe került, én vagyok az előadó és az elnök is, több alelnökül nem maradt. Ezért én már senkinek nem tudom átadni az elnökséget, ezért kérdezem, hogy ki a a korelnök, mármint hogy nem a konkrét korára gondolok, hanem ki a legrégebbi tagja ennek a e, szakbizottságnak. Nos. Thank you. És igen, elfelejtettem köszöntet mondani a biztos úrnak, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a válaszait, és e, akkor természetesen kapcsolatban maradunk, és ezzel tehát a 9-es napirendi ponthoz érkeztünk el az Európai Fejlesztési Alap mentesítése. Ahogy említettem, az előadója is én vagyok ennek a jelentésnek. Tíz pontból áll ez a vélemény. Roppant fontosak a fejlesztési alapok, rengeteg pénzről van ugyanis szó milliárd euróról 2008 és 2013 közötti időszakban sokkal több, mint a 9. alap esetében volt. Még egyszer mondom, tehát 10 pontra összetevőre bomlik a jelentés. Először is 2-es, 3-as, 4-es bekezdésre hívnám fel a nagyövetsült kollégák figyelmét amelyekben újra hangsúlyozzuk a béli kritikánkat, mi szerint az Európai Fejlesztési Alap nem része a unió rendes költségvetésének, miközben a legfontosabb fejlesztéspolitikai eszközünk 2-es, 3-as és 4-es bekezdésben, hangsúlyozom, amit már korábban is elmondtunk, az Európai Bizottság magyarázattal szolgált arra vonatkozóan, hogy miért nem, miért ott szerepel a fejlesztési alap, ahol szerepel, és 2014-től szerves részévé válik az Európai Unió költségvetésének az Európai Fejlesztési Alap. A második elem. Um, Holmeier asszony is említette, hogy a bizottság elkötelezte magát 20%-ra. Ez ö, volt az alapja az ötös bekezdésnek, amely a kritikus kockázatokról is szól. A harmadik elem, elismerem, hogy a számvevő szék azt mondja, hogy a fejlesztési alapokat a pénzügyi évre figyelembe vette, és pénzügyi szempontból megfelelőnek minősítette a helyzetet. Ami a 7, 8, 9, 10 és 11-es pontot illeti, ezek a hiányosságokról szólnak, a számvevőszék által feltárt hiányosságokról. A legnagyobb hiányosság az az, hogy nem az Európai Beruházási Bankra koncentrálnak, ez egy külön terület, hanem az, hogy a demokratikus ellenőrzést biztosítani kell a fejlesztési alap felett. A 12-től 17-es pontig ez a könyvelési rendszerről szól, elismerem, hogy javult, az ex post ellenőr a Europe Aid tekintetében nagyon jól működik, tehát az a bekezdés, ami erről szól. Ez nagyon explicit. A 18 os pont a szemvevőszék külön jelentésére vonatkozik a kelet- és nyugat-afrikai fejlesztési alapokról. Ez egy nagyon vitatott elem, és Gressle asszony vettette fel nevezetesen, hogy hogyan képviseljük az Európai Fejlesztési Alap érdekeit ezen a területen, hiszen valós támogatásra lenne szükség, és hogy a bizottságnak figyelni kell arra, hogy további magyarázatot kell nyújtaniuk, nem csak az állományról, hanem az érdek összeütközésekről is. Hiszen a parlament szeretné ezt szem előtt tartani. A következő pont a 20-tól 23-as bekezdésig. A zöld könyvről szól, ahol azt hiszem, hogy jövő csütörtökön kerül ez kiadásra és kidomborítja az Európai Fejlesztési Alap Bizottság által vért szerepét. Az egész támogatási rendszer egyfajta ellenőrzési változáson ment keresztül, tehát nem csak az input a fontos, hanem a minőség is, az eredmények is. Nagyon specifikus figyelmet kell erre fordítani a küldöttségek személyi állományát is felül kell vizsgálni. Aztán a Világbankban van egy PEFA, egy Public Expenditure and Financial Accountability eszköz, tehát egy beszámoltathatósági eszköz, amelynek az a szerepe, hogy átláthatóbb legyen az egész terület. Aztán a jelentésemben az ellenőrzési stratégiákat illetően kihangsúlyozom, hogy a Europe Aid-et erősíteni kell. Ez a 34-es, 35-ös bekezdés, és a tizedik fő témája a 36-os paragrafustól a végéig a beruházási um, um, eszközöket illeti, az Európai Beruházási Bank által alkalmazott eszközöket, és a meghallgatáson is ott voltam, és úgy gondolom, hogy javult ez a rendszer. Úgy gondolom, hogy még jobban ki kell egyeznünk az Európai Beruházási Bankkal. Én ezt támogatom. Tárgyalnunk kell. Ezen kívül felszólítom a beruházási bankot, hogy a fekete listát illetően legyenek nyitottabbak. Az jó, hogy a beruházási bank külön csalás elleni egységet hozott létre. Ez az Olaffal is együttműködik, és nagyon jó az is, hogy rendszeresen tartják a kapcsolatot évente egyszer a mi szakbizottságunkkal. Azt hiszem, hogy kicsit struktúráltabb azért lehetne ez a párbeszéd. Tehát tíz főpontja volt a jelentésemnek. Ezeket terjesztettem be, és szeretném, hogyha a kollégák reflektálnának erre, nem tudom, hogy a számvevőszék szót kérem. A számvevőszék részéről valaki hozzá szeretne szólni? Nem? Igen? Igen, tessék. Thank you for the I can only... Köszönöm a szót. Nos, csak azt tudom elismételni, hogy a javaslat megfelelően tükrözi a szemvevőszék által hozott megállapításokat, üdvözöljük tehát a jelentés javaslatot. Köszönöm, hogy az elnök. Kivel a bizottság javasolni? Gondolom, hogy nyilván meg szeretne szólni a bizottság, és aztán Csiszko asszony és Epping úr kért még szót. Márki más? Ön is természetesen, igen. Bizottság tehát. És aztán Krisztó asszony. Nos, köszönöm. Először is uh, gratulálnék az előadónak a jelentéshez. Nem kommentálnám az összes megjegyzést a felvezetésből, de a mentesítések kapcsolatos megjegyzést megerősíteném én is, tehát üdvözöljük a jelentést és a európai ellenőrzési rendszerének javítását örömmel nyugtázzuk. A mentesítési jelentésben ki van emelve, hogy a fennmaradó kockázatokkal kezelni kell az erával kapcsolatban, és úgy örömmel látom, hogy ezen már dolgoznak. A jelentés javaslata külön említi a költségvetés támogatási kifizetések kérdését, és nagyon örülünk, hogy ebben a kérdésben is javul a helyzet. A fedeztési alap kapcsán is még dolgozni kell a helyzet javításán. Azután a 33-as pont fel a kedvezményezett országok esetében a ugye említi a kiadási és elszámoltathatóság jelentéseket, a PEFA jelentéseket, ez kulcsfontosságú számunkra, és azt gondolom, hogy ez jelenti a, az egyik fontos garanciát. Nemzetközi eszköz ez a más donorokkal, más adományozókkal együtt számunkra is, és lehetővé teszi, hogy független véleményt kapjunk a partner országok irányítási rendszereiről teljesen átlátható módon, hiszen ezek az értékelések nyilvánosak, és azután ezeket a jelentéseket megvitathatjuk a partner országokkal, különösen abban a tekintetben, hogy milyen módosításokra lehet ezen országokban szükség. Tehát ezen dolgozunk majd. Azután a fejlesztési alappal kapcsolatos kérdés, nevezetesen, hogy a fejlesztési alap eszközét administratív támogatásra használják, és ennek jogalapja elég világos, a bizottság a fejlesztési alap eszközeit nem használhatja fel állandó alkalmazottak fizetésére, de a jogalapból az is világos, hogy ezeket a fejlesztési alap összegeket administratív támogatásra igenis fel lehet használni. Ezt a két egyértelmű rendelkezést természetesen be kell tartani. Ezzel azt hiszem egyelőre végeztem is, ha esetleg még felmerül kérdés, akkor visszatérek és reagálok rá. Köszönöm, mondja az elnök. Nos, halljuk akkor az árnyék jelentéstevőt, már asszonyt az EPP-től. Köszönöm a szót, elnök és jelentéstevő úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a kiváló egyeztetésekért, üdvözlöm a jelentést. A legtöbb kérdésben osztom a jelentéstevő véleményét. Különösen, hogyha a jelentés elejét vizsgáljuk, azt gondolom létfontosságú, hogy 2014-től az európai fejlesztési segélyek, illetve bármilyen más ehm, ezen tárgykörben végrehajtott EU-s tevékenység nyilvánvalóan fontos, hogy a normál költségvetés része legyen. Nem szabad ezeket a tevékenységeket külön eljárás szerint végezni. Mindig problémás, hogyha külön költségvetések vannak, külön feltételekkel, és eh, így eh, akadályba ütközik az Európai Parlament részéről a felügyelet. Így nehéz lenne garantálni a szakpolitikák konzisztenciáját, illetve a politikák végrehajtásával kapcsolatban is nehézségeket okozhat egy ilyen megoldás megemlíteni két-három olyan kérdést, amit különösen fontosnak tartok a fejlesztési segélyekkel kapcsolatban. Először is úgy gondolom, hogy bizonyos területeken talán túl megosztott a tevékenységünk, ahol bizonyos kötelezettségvállalásokat tettünk. Ilyen, ez vonatkozik a tartalomra is, illetve azon országokra is, amelyekben jelen vagyunk. Nem nyújthatunk segítséget minden olyan országnak, ahol nyomor van, ahol szegénység van, és azt gondolom, hogy bizonyos prioritásokat meg kell állapítanunk. Ezen kívül gondoskodunk kell arról, hogy amit a szakbizottság már mondott, a mezőgazdaság, egészségügy, oktatás területén preferenciákat állítsunk fel. Nagyon sok más fontos projekt létezik ugyan, de azok aztán a fő kritériumoknak nem felelnek meg amelyek a fenntarthatóságot és a fejlesztéseket támogatnák egy fejlődő országban, ami pedig szükséges lenne. Ami nekem külön szúrja szemem, az az, hogy amikor Észak-Afrikát és az észak-afrikai helyzetet megvizsgáljuk, akkor a mediterrán politikánkkal kapcsolatban föl kell vetnünk a kérdés, hogyan segítsük ezeket az államokat, hogy demokratikus struktúrákat, gazdasági struktúrákat építsenek ki. Amikor az eddigi diktátorokat elüldözik. Most lehetőség van ezzel a hullámmal, hogy meglovagoljuk, pozitív változásokat érünk el. Ez az abszolút prioritásunk kell, hogy legyen, hiszen tudjuk, hogy milyen problémák merülnek fel már az Európai Unióban is, mik várhatók a migrációt illetően, hiszen ezeknek az embereknek nincs jövője, nincs perspektívája a saját országukban, és más országokba kívánnak kivándorlalni. Tehát segítenünk kell helyben, közvetlenül az embereknek. Nagyon fontos cél, egy fiatal generációnak perspektívát nyújtani, a kilátástalanságból kilábalni. Nagyon fontos. Második pont. Költségvetési támogatás. Ezek mindig uh, problémákat vetnek fel. Nagyon fontosnak tartom, hogy csak akkor nyújtsunk segítséget, ha valamilyen mértékben azért van rá garanciánk, hogy a projekteket helyben előkészítették. És a kormány nem csak papíron vállal garanciákat, hanem a körülmények biztosítottak, hogy a pénzek ne vándoroljanak oda, ahova nem akarjuk. Ne használják fel őket olyan célok támogatására, amelyek pont ellentétesek az EU fejlesztési politikájával. legyen ennek legyenek minimum normák ahhoz, hogy fejlesztési segélyt nyújtsunk. Ez csak néhány pont. A pénzeket illetően, az állományt illetően, hogy pontosan mit támogatunk, nem igazán felel meg az átláthatóság kritériumának. Olyan számadatokat olvastam itt, amik nem éppen kicsik sőt, elég nagyok, úgyhogy elég érdekes lenne tudni, hogy hogy kezelik ezeket. Hová jutnak, mit érnek el belőlük. Érdekelne engem, hogy milyen személyzetet alkalmaznak, mennyi ideje, vagy mennyi időre, hosszabb időre, csak a projektre, mi az oka a személyzet hiányának? Vagy kit szeretnének ebből finanszírozni? Köszönöm a jelentéstevőnek, és úgy gondolom, hogy jó alapot hoztunk létre a mentesítésre. A 8., 9. és 10. Európai Fejlesztési Alapra. Köszönöm. Ročesková asszony. Eh, já děkuji ještě jednou za slovo, pane předsedo. Köszönöm a szót, elnök úr. Nos, hadd eh, fejleszem tovább az előttem felszólaló által elmondott gondolatokat. Egy eh, újabb kérdésre térnék rá, nevezetesen az ötös pontra, amely véleményem szerint rendkívül fontos kérdés, nevezetesen, hogy a pénz a fejlesztésre megítélt pénzek 20%-át oktatásra, illetve közegészségügyre kellene költeni. Ezzel kapcsolatban hadd utaljak a DEVE bizottság azon véleményére, amely szerint amely szerint tehát az anyák egészségére kell koncentrálni. Azt hiszem nagyon hasznos lenne, hogyha erről a kérdésről vitát indítanánk. Mert ez különösen fontos azon területeken, ahol ugye, fejlesztési forrásokat költ el az Európai Unió, ugyanis ezen területeken igen veszélyeztetettek a nők és az anyák. Köztudott, hogy az Európai Unióban jellemző sztenderdek, színvonal nem érhető el ezen országokban, így aztán azt gondolom, hogy ez a kérdés, az anyák egészsége kiterjeszthető nevezetesen a nemi egészségre, illetve a gyermekvállalásra kapcsolatos kérdésekre is. Ugyanis az ilyen régiókban, ilyen országokban igyekeznünk kell segíteni, megoldani ezeket a problémákat, és forrásokat kell erre a célra egyre tölteni. Azt gondolom, hogy még nagyobb arány is indokolt lenne, ugyanis úgy gondolom, hogy hogy azt a több forrást te, fordítunk a egészségügyre és oktatásra, az az európai értékek terjesztését segíti a fejlődő országokban. Ezeket a célokat kellene tehát a, az alapoknak és a nemzetközi segélynek szolgálnia. Úgy gondolom tehát, hogy ezen országok lakosság összetétele alapján, természetesen tiszteletben tartva a helyi kultúrát, meg kellene fontolnunk, hogy milyen kultúrák vannak jelen ezekben az országokban, és nyíltan ki kellene mondanunk. Itt egyébként a vélemény hatos pontjára utalok, hogyha esetleg megnéznék ugye a, az imént idézett Deve bizottsági vélemény hatodik pontjában szerepel ez a kérdés, tehát ki lehetne terjeszteni ezt a szexuális és gyermekvállalási kapcsolatos egészség kérdésére. Természetesen nagyon is üdvözlöm azt a megállapítást, hogy hát talán még magasabb százalék arány is indokolt lenne, tehát a 20 százaléknál többet kellene fordítani oktatásra és egészségügyre. Köszönöm. Dank u wel. Ik ga proberen bij de vrouwelijke collega's in... Köszönjük. Megpróbálok majd. Gressle asszony, szeretnek az emberekre és a pénzre visszatérni. A bizottság azt mondta, hogy szerintük teljesen normális dolog az, hogy alkalmaznak embereket. Engem már akkor is aggasztott ez, de akkor fölmerül a kérdés, a tanács mit szólt ehhez? Reagált erre? Hiszen a tanácsot kellene, hogy értekelje ez. A költségvetésben hol találtak erre pénzt? Aztán mit tanultunk ebből? Most vegyük föl ezt a kérdőívünkbe, mint standard kérdést? Van ennek valami következménye? Aki? Köszönöm szépen. Epping úr. Dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megadta a szót. Nagyon figyelmesen olvastam a jelentést. Úgy gondolom, hogy nagyon konzisztens és nagyon őszinte, úgyhogy szeretnék gratulálni. Van néhány javaslatom azonban, hogy kreatívan hogyan segíthetjük ennek a jelentésnek a javítását. A jelentésben azt mondja ön, és természetesen igaza van, hogy a tízes EFA 64 százalékban költötte el a pénzeket. Tehát a kérdésem az lenne ezzel kapcsolatban, az abszorciós kapacitás nőtt-e, miközben a pénzügyi alapok nőttek? A különböző tagállamokban általában az abszorciós kapacitás egy kérdés, mert nem tudják mindig felszívni ezeket a pénzeket, <clears throat> és hogy az e- évekre visszatekintően is be tudnak-e erről számolni. Ezen kívül az abszorciós kapacitás kockázatait és hibáit is fel kellene tüntetni a jelentésben. A második pont, ez aktuális, az észak-afrikai helyzet. Már erről esett szó, Februárban Ashton asszony a mini plenárison Brüsszelben megjelent, és azt mondta, hogy a szomszédsági politika kerüle, keretében nem sikerült teljesíteni az elvárásokat. Tehát ez egy szomorú végkövetkeztetés, hiszen Mubarakkal kapcsolatos tüntetéseket figyelembe véve az Európai Fejlesztési Alap hogyan reagál az észak-afrikai fejleményekre? Hát ha pozitívan nem, akkor most ö, igazából itt csődöt vallottunk. Ezen kívül figyelembe kellene venni, hogy hogyan segíthetünk. A harmadik pontom, ön említi a civil szervezeteket. Nyilván egy intézményi bizalmat kellene kialakítani, hiszen a civil szervezetek nem szentek, ami a civil szervezeteket illeti, nagyon fontos lenne, hogy fenntartható fejlesztéseket végezzenek. Most van egy külön jelentés, 2009-ből a számvevőszék állította össze, a civil szervezetek által végzett projektekről, mi szerint ezek nem fenntarthatóak. Több mint egy milliárd euróról van itt szó, ez természetesen igen nagy összeg. És úgy gondolom, hogy a számvevőszék külön jelentése nagyobb figyelmet érdemelne. Hiszen azt mondja, hogy az integráció Nyugat-Afrikában nem volt hatékony. Ez jó, hogy ilyen őszinték a jelentésben, de azért a civil szervezeteket, hogyha nem is akarjuk nagyon kritizálni, nagyon fontos lenne, hogy a nemzeti vállalkozásokat valahogy támogassuk. Mi a véleménye a civil szervezeteket illetően. Stand moet creëren. Eh, ten aanzien van de begrotingstekort. És a Kongó királyt és a Kongó királynőt illetően. Ezen kívül a kritikákat figyelembe véve, amit hallottunk, mit tudunk támogatni, hiszen hogyha pénzt adunk valakinek kölcsön, akkor egy volumenben mérhető szolgáltatást szeretnénk kapni. Ez is kötődik az abszorciós kapacitáshoz. Nem tudom, Afrikát nem ismerem annyira, de szerintem jobban kellene támogatnunk, és az administratív struktúránkat is ki kellene építenünk. Ami a küldöttségeket illeti, itt is őszinte volt, azt mondta, hogy részben hatékony volt. Hát ez ugyanazt jelenti, mint hogy nem volt hatékony. Hát személy szerint én választ szeretnék minden problémára, de ezt nem oldja meg a nagyobb személyzet. Schmidt kolléga, aki Kallas biztos úr kabinetjében a kollégám volt, és jól ismeri a helyzetet, talán többet mondhatna erről. De azt hiszem, az lenne az egyik megoldás, hogy a mikroirányítás figyelembe véve ezek a küldöttségek jól működjenek. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy az aktuális, sürgős politikai kérdéseket figyelembe véve, hogy mi történik az utcákon, most itt az arab országok utcairól beszélek, ezt nem veszi eléggé figyelembe a jelentésében. Köszönöm szépen. Eh, Dirkian Epping, Nécsacsi Markákis. Köszönjük. Epping úr, Kacimárkákis úr következő. Richt, eine sehr gut... Köszönöm szépen. Nagyon jó a jelentés, nagyon jó alap. Észak-Afrika nem csak az arab országokról beszélünk, hanem az egész régióról. Man fragt sich, wo ein... Az ember fölteszi magának a kérdést, hogy hogy kerülhet el a figyelmünket ez a helyzet. Szomorú dolog ez, hogy egy ilyen helyzetben, ahol azonnal kellett volna szomszédsági segélyt nyújtanunk, nem Mrs. Ashtonről kell beszélnünk, hanem Mrs. Absentről, hiányzó asszonyról, aki nem nyújtott segítséget. Úgyhogy felmerül a kérdés. A fejlesztési alapokat hogy lehetne valahogy átforgatni gyorsan, hogy reagáljunk ilyenkor? Szerintem az EIB-nek is, EBB-nek is és a bizottságnak is nagyon fontos ez. milyen gyorsan lehet azonnal mozgósítani az összegeket, ami az EBB-t illeti. Itt az a probléma, hogy a londoni Atelier Bank most az észak-afrikai helyzetre mozgósítandó pénzeket is kezeli. Úgyhogy valami stratégiát ki kell gondolnunk erre, talán a bizottságnak van erre valami elképzelése. Ami a 9-es pontot illeti. Azt látom, hogy a beruházási bankot megemlítik, aztán olyan eszközökről esik szó, amelyet a fejlesztési alapból kap a bank, de amiben mi nem szólhatunk bele. Ez kritizálja a jelentéstevő, csak hogy a német verzióban nem egészen súlyzott ez a kritika. Ezt szeretném, ha jobban kidomborítanak, mert szerintem nem helyes, hogy nem láthatunk bele a bank kártyáiba. Már esett szó ma az RBB-ről általában véve nagyon átlátható munkát végeznek. Itt miért nem? Aztán a kollégám sajnos kiment a teremből, de neki mondanám, hogy a számvevőszéken belül van egy jelenség, a katasztrófa segély. Hiszen ez katasztrófák segélyezésére is használják Haitin, és bárhol, és aztán ezeket az országokat támogatnánk csak, hogy ebben az esetben felmerül a probléma, hogy ezek a felszívó országok nem tudják biztosítani, hogy fel tudják szívni ezeket a támogatásokat. Úgyhogy a számvevőszéken belül van egy vita arról, hogy erről valami nemzetközi egyszerűsített egyezményt lehetne kötni. Tehetnénk egy javaslatot, hogy katasztrófa segélyek esetén, Georgieva biztos asszony terület ez, katasztrófák esetén hogyan lehet egyszerűen segíteni. Anélkül, hogy a számvevő széket megterhelnénk, és ezeknek az országoknak a számvevő székeit. Köszönöm. Dank u. Er eh, zijn verder geen woordmeldingen. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy többen nem kérnek szót, úgyhogy köszönöm szépen a kollégáknak a javaslatokat és a megjegyzéseket. Ennyit tehát a költségvetési támogatás kérdéséről, illetve hát következzék a költségvetési támogatás. Tudom, hogy ezen a területen mm, lehet még javulást elérni az képest, amit én leírtam, konzultáltam is a számvevőszékkel a téma taglalásakor, de azóta a számvevőszék külön jelentést is összeállított a költségvetési támogatásról, illetve a bizottság is több dokumentumban foglalkozik a kérdéssel, úgyhogy meg kell vizsgálnunk az ilyen a fejlesztési összegek ilyen célokra való felhasználását, hiszen felvetődnek a korrupcióval kapcsolatos kérdések, illetve hát több más ehhez megjegyzés szerepel a jelentésben is. Csütörtökön kerül majd sorra egy jelentés tervezet, amely egy bizottsági zöld könyv mm, eleme a költségvetési támogatás témájában és ebben vizsgáltam meg néhány konkrét kérdést, átvéve a számvevőszék néhány javaslatát. Ezt tehát csütörtökön vizsgáljuk majd meg a DEVE bizottságban. Ezeket a kérdéseket vettem fel, tehát a költségvetésről szóló jelentésbe. Természetesen nyitott vagyok a bilaterális egyeztetésre, igyekezhetünk jobb megfogalmazásokat találni, főleg a civil szervezetek kapcsán, hogy ezt sikerül igazságos, egyenlő módon kezelni. Epping úr vetett fel néhány kérdést, illetve Holmeyer asszony is, és Gressler asszony is a bizottságnak, nevezetesen a személyi kérdésekről, erről érdemes lenne jobb képet kapnunk, és előadóként is örülnék, hogyha a bizottság esetleg további támogatást, támogatást tájékoztatást adna, mielőtt ugye, tovább lépünk ezzel a munkával, hogy hát tájékozottabban fogadhassuk el, hogy vethessük el a jelentés érintett bekezdéseit. Bizottság. Csak gyorsan reagálnék néhány felvetésre. Holmer asszony kérdezett a fejlesztési segélyek célzottságával, földrajzi vagy más célzottságára. Valóban a zöldkönyv foglalkozik ezzel, az új fejlesztési politikáról szóló zöldkönyv, illetve a következő több éves pénzügyi keretrendszer kapcsán is sor kerül a kérdés vitájára. Természetesen a jelenlegi periódust is vizsgáljuk. Na most Észak-Afrikára ezek a rendelkezések nem vonatkoznak, ugye a fejlesztési alap, de a hónap során a biztosok megvitatják majd Észak-Afrika kérdését, nem akarom megelőlegezni a következtetéseket, de foglalkozunk azzal, hogy hogyan reagáljunk az új helyzetre. Az országokra való koncentrálás, nos hát a sok tagállamunk nincs jelen Észak-Afrikában, és hogyha a bizottságot is arra szorítják, hogy esetleg ne foglalkozom Észak-Afrikával, akkor teljesen megszűnik az európai szerepvállalásod, úgyhogy erről nem szabad megfeledkezni. Azután a EU-s alkalmazottakról, nos a fő hadiszállásokon, a központokban nem állandó alkalmazottak vannak, egy-egy projekttel foglalkoznak, és legfeljebb három évig állhatnak alkalmazásunkban. Ez teljesen összhangban van a tanácssal érvényes megállapodással. A kérdés, hogy hogyan reagált a tanács erre a kérdésre, ez volt, hát a, a tanács hozta meg a jogalapot, ami alapján működünk. Aztán Cseszkova asszony szociális kérdésekre utalt. Nos, a a millenniumi fejlesztési célok egyike az anyák egészsége, és ennek megfelelően van is olyan kezdeményezés, amelynek célja az, hogy azon országoknak további forrásokat biztosítsunk, amelyek hihető tervekkel állnak elő ezen a téren. Eredményorientált a megközelítésünk, igyekszünk tehát azon országoknak biztosítani forrásokat, amelyek eredményeket tudnak produkálni, nem pedig ugye onnan szemléljük, hogy mekkora összegeket biztosítunk egy-egy országnak, és akkor ennek mindig 20%-át egy-egy konkrét területre fókuszálnánk. Röviden az abszorciós kapacitásra kapcsolatos kérdés, és válaszolnék, amit Eppin képviselő vetett fel. Ezzel kapcsolatban nincsen probléma a fejlesztési alapban, minden forrást el tudunk költeni. Ugye hát természetesen Észak-Afrikában nincsen EFA, úgyhogy hát Észak-Afrikára ez nem vonatkozik. Köszönöm. Biztos vagyok benne, hogy Epping úr tud a flamand lapokba vezércikket írni erről a kérdésről. Nos, további kérdések, úgy látom nincsenek a teremben, akkor ezt a kérdést lezárhatjuk. Március 7-i van tehát a határidő, ismétlen, március 7-e dél, eddig lehet módosítókat beküldeni, szavazás pedig március 28-án lesz. Egyéb napirendi pontokhoz érkeztünk, de ilyen nincs a napirendünkön. Következő ülésünk időpontja csütörtök lesz reggel 9. Köszönöm szépen a figyelmet, az elnök úrnak kedvesen megköszönte a tolmácsok munkáját is.